Donc, euh, on va d'abord adopter l'ordre du jour. Alors, à la demande de, de notre collègue euh, Linéa. Nézzük akkor a rendet, a 11-es napi rendi pont a brexites műhelybeszélgetés után azonnal sorra kerül, és a 13. pedig holnap reggel kerül sorra, a 12. pont előtt. Tehát a 11-es napi rendi pontot, délcsendes óceáni témát ma a Brexit utánra áthoztuk, a többi pedig holnapra marad, és akkor kérdezem, hogy elfogadható-e így a napi rend a módosított formájában. Köszönöm szépen, akkor a napi rendet elfogadtuk. Szeretnék Linda Lenszömnek gratulálni, mert a trialógusnak tegnap este vége lett, és szeretnék gratulálni az árnyékjelentéstevőknek is, a tanácsadóknak, akik ott voltak ezen a trialóguson. Szeretnék köszönetet mondani a titkárság képviselőinek is, Benedédi kollégának, tehát mindenkinek szeretnék gratulálni, mert rendkívül nehéz téma volt ez a trialógus, úgyhogy megérdemlik a tapsot. Nagyon jó megegyezése jutottunk egyébként a tanácssal, úgyhogy amikor a parlament megfelelőképpen dolgozik és összefogás van, akkor el is érjük, amit akartunk. Lenne itt még egy fontos közlemény, méghozzá az, hogy nem sokára 12.30-kor Péter Fandelen által rendezett eseményen lehet részt venni. az elektromos halászat témakörében, ami egy nagyon fontos holland téma, tehát 12.30-kor, akit ez a téma érdekel, Péter és Ricardo mindenkit szeretettel vár ezen az eseményen 12.30-kor. Akkor kezdjük is meg a szavazást, ami elég hosszú lesz. Az ikatos szavazással fogjuk kezdeni. Ami nem lesz bonyolult ügy, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. majdnem mindenhol zöld lámpát látok, el is fogadtuk, majdnem egyhangulag az ikátról szóló szöveget. És itt van még a melléklet is, van egy melléklet, erről külön fogunk szavazni, tehát most akkor a mellékletről fogunk szavazni, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Ezt is elfogadtuk méghozzá nagy többséggel. Köszönöm szépen a kollégáknak. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, mes chers collègues, euh, ouvrir la. Kedves kollégák, akkor megnyitom a műhely munkát a Brexitről. A B tematikus főosztály foglalkozott ezzel a témával, és ezzel a problematikával fogunk most foglalkozni, hogy a Brexit milyen kihatással van a közös halászati politikára. A célunk tulajdonképpen az, hogy megnézzük, hogy milyen gazdasági, kereskedelmi és jogi kihatásai lehetnek halászat tekintetében annak a ténynek, hogy az Egyesült Királyság nem sokára elhagyja az Európai Uniót. A B tematikus főosztály egyébként írásbeli jegyzetet is küldött, ez mindenki számára hozzáférhető, és van is még ebből néhány kinyomtatott példány a bejáratnál. Három meghívott vendégünket szeretettel üdvözlöm, természetesen be fogom őket mutatni. Először is meghallgatjuk majd őket, mindenki 20 percben nyilatkozhat, mind a három előadónk 20 perces előadást tarthat, utána pedig vitára kerül sor, lehet kérdéseket feltenni, lehet megjegyzéseket tenni, és reméljük, hogy a kérdésekre választ is kapunk majd. Három eminens meghívottunk van, José Manuel Sobrino, a a Lakorony Egyetem részéről, Bernard Logallik a Bresti Egyetemről, és Ralph Döring pedig a Hamburgi Tünen intézet részéről. Először is Szobrino úrnak fogom megadni a szót, 20 percben parancsoljon. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és személyesen is bemutathatom azt a tanulmányt, amely a Brexitről, illetve ennek a halászati politikára gyakorolt hatásáról szól. Az előadásom első részében külső és belső aspektusokat fogok majd megvizsgálni, tehát meg fogjuk nézni, hogy jogi szempontból a Brexit milyen külső és belső hatásokkal jár. A második rész konkrétan a jogi kerettel foglalkozik majd a halászati politikák kapcsán, miután az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból. Mindannyian tudjuk, hogy 2016. június 23-án a népszavazáson az Egyesült Királyság azt a döntést hozta, hogy 1973-as tagsága óta az Európai Uniós tagságát most szeretné felfüggeszteni és megszüntetni, és 2017. március 29-én meg is kapta az Európai Unió erről a hivatalos értesítést. Ez ugye az 50. cikk elindításáról szólt, és a két éves tárgyalási periódus, ugye 2017. március 29 ig kezdődött, és 2019. március 29-ig tart majd. Ez alatt a két év alatt az Egyesült Királyság távozásának feltételeit kell majd megvitatni, és azt, hogy a különböző politikák tekintetében, a belső piac tekintetében, az AKI tekintetében hogyan fog a különböző politikákból kilépni az Egyesült Királyság többek között a közös halászati politikából. Minden egyes tekintetben új megállapodásokat kell majd kötni az Egyesült Királysággal, így lesz ez a halászat területén is. Valószínűleg egy nemzetközi megállapodás születik majd, amelyet a hatályos kilépés után kell majd aláírni. És minden, ami a két éves tárgyalás folyamat során elhangzik vagy lezajlik, kihatással lesz az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőjére. Tehát az Egyesült Királyság a tárgyalások lezártával harmadik országgá válik, és valószínűleg a halászat nem lesz az egyik legfontosabb kérdés a tárgyalások során, vagy a kilépés során. lesz számos olyan kérdés, például a munkavállalók szabad mozgása, amely viszont valószínűleg fontos lesz, és ez nyilván vonatkozik a tengeren dolgozó munkavállalók szabad mozgására is. Új megállapodásra lesz majd szükség a halászati források felhasználásának kapcsán. A minden egyes belső piaccal kapcsolatos tárgyalás szintén kihatással lesz a halászati politikára, és meg kell néznünk, hogy milyen különböző forgatókönyvek lehetségesek, és hogy semmiképpen nem engedhetjük meg, hogy szétmorzsolódjon az Európai Uniós halászat azért, mert az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból. Az Európai Uniós AKI ugye a kilépés pillanatától fogva nem fogja kötni az Egyesült Királyságot, ugyanakkor továbbra is természetesen vonatkozik majd az összes többi az Európai Unión bent maradó országra, és ennek a külső és belső kihatásait is meg kell vizsgálnunk. Először is a forrásokhoz való hozzáférés amiről beszélni kell. Itt három forgatókönyv lehetséges. Meg kell néznünk, hogy mi történik majd azokkal a forrásokkal, amelyek jelen pillanatban az Egyesült Királysághoz tartoznak. Ezek után a megosztást majd a relatív stabilitás kritériuma alapján kell megfogalmazni. Ezek ugye alapvetően politikai kritériumok. Az új elosztás nagy változásokat hoz majd, és a relatív stabilitás alapelvét mindenképpen figyelembe kell venni, ugyanakkor a rugalmasságnak és a koherenciának is meg kell majd maradnia. A második forgatókönyv az európai vizek, illetve a brit vizek forrásainak felhasználására vonatkozik miután az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, a nemzetközi vizekre vonatkozó kritériumokat fogják majd alkalmazni, illetve a New Yorki megállapodást és az Egyesült Királyság halászati kapacitásainak meghatározásában ezt kell majd figyelembe venni. A halászati erőfeszítések megállapítása is így módosul majd az Egyesült Királyság tekintetében. Ami pedig a harmadik forgatókönyvet illeti, itt ugye a brit vagy a Falkland-szigeteki zászló alatt hajózó hajókról van szó. Számos ilyen hajó van, amely ugyanakkor Európai Uniós országok tulajdonában van, vagy személyek tulajdonában van. és természetesen a szabályok megállapításában az számít, hogy milyen zászló alatt hajóznak, tehát ezek a hajók Falkland-szigeti vagy Egyesült Királyságbeli zászlók alatt hajóznak. A halászati beruházások kérdését is figyelembe kell venni, ugyanis számos olyan hajó van, amely ugye brit zászló alatt hajózik, ugyanakkor a tulajdonosa a belső piac keretein belül marad, tehát olyan cég vagy olyan személy, amely továbbra is az, Egyesül, az Európai Unióhoz tartozik. A kérdés az, hogy fognak-e majd az Egyesült Királyság szempontjából olyan korlátozó intézkedéseket hozni, amelyek esetleg megakadályozzák ezeknek a hajóknak a belépését, vagy pedig a halászati tevékenységét az Egyesült Királyság vizeinek területén. Ezzel a helyzettel szemben Mindenképpen fel kell lépnünk, mert így az Európai Uniós halászati érdekek sérülhetnek. Úgy gondoljuk, hogy ez mindenképpen legitim elvárás. A tanulmány figyelembe vette az Egyesült Királyság az Egyesült Királyság bíróságai meghozott ide vonatkozó döntéseket. hogy az igazságszolgáltatásba vetett bizalom elvének továbbra is érvényesülnie kell. Ami pedig a halászok és a halászatban dolgozók szabad mozgását illeti, ennek az alapelvnek meg kell maradnia az Európai Unión belül, ugyanakkor az Egyesült Királyságra ez már nem vonatkozik, a kilépéstől számítva. tulajdonképpen mindenben a kilépés hatályos dátuma szab majd határt. Addig a halászatban dolgozók természetesen továbbra is részesülnek a szabad mozgás jogában, Európai Uniós állampolgárnak számítanak. Mindazok a szabad mozgással való, vagy szabad mozgásra vonatkozó jogok, amelyek személyeket vagy árucikkeket érintenek, ezek megmaradnak a kilépésig. Az Egyesült Királyság és egyes Európai Uniós tagországok közötti szétmorzsolódott bilaterális tárgyalásokat mindenképpen meg kell állítani, és egységesen kell tárgyalni az Egyesült Királysággal, hogy a bizonytalanságot ki tudjuk küszöbölni, és hogy mindenképpen egyenlő bánásmódot tudjunk biztosítani, és az Európai Unión belül maradó halászok szabad mozgását tudjuk biztosítani. Az utolsó és fontos pont a szabad mozgás kapcsán az az, hogy a megszerzett jogokat mindenképpen meg tudják őrizni a halászatban dolgozók, azok a személyek, akiknek az akik az Egyesült Királyságban dolgoztak, és természetesen tartunk attól, hogy lehet kockázata annak, hogy bizonyos alapjogok esetleg elveszhetnek vagy sérülhetnek. A következő fontos elem az előadásomban a külső aspektusok vizsgálata. És mit értünk külső aspektusok alatt? A hagyományos halászat, illetve a különböző nemzetközi szabályok és megállapodások figyelembevétele. Itt mindenképpen meg kell tenni a megfelelő különbségtételt. Vannak multilaterális megállapodások, és vannak bilaterális megállapodások, az első esetében, tehát a multilaterálisok esetében ezek általában vegyes megállapodások, amelyek a kompetenciák tekintetében számos záradékot is tartalmaznak. Meg kell néznünk, hogy a hatáskörök átkerülése hogyan zajlik majd, hiszen az Egyesült Királyság harmadik országgá válik a kilépés pillanatában. Meg kell akkor néznie az Egyesült Királyságnak, hogy szeretne-e ezekhez a multilaterális megállapodásokhoz külön, mint Egyesült Királyság, csatlakozni. Nagyon sok, nagyon fontos megállapodás van, többek között a fenntartató halászatra vonatkozó, illetve a Grönlanddal kötött megállapodás ugyanis, hogyha az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, akkor ezekből a megállapodásokból is kilép, és akkor újra kell tárgyalnia a kvótákra és a maximális kifogható mennyiségre vonatkozó határértékeket, valamint meg kell nézni azt is, hogy Norvégia milyen módon fér hozzá az Európai Uniós forrásokhoz, és hogy ehhez hasonlóan hogyan lehetne kidolgozni egy megállapodást az Egyesült Királysággal, és azt is meg kell néznünk, hogy nehogy az forduljon elő, hogy Norvégia köt bilaterális megállapodást a már kilépett Egyesült Királysággal, az Európai Unió teljes kihagyásával. Ami pedig a fenntartató halászatra vonatkozó együttműködéseket illeti, itt egy kicsit más a kép. A megállapodás természetesen továbbra is fennmarad. Vannak olyan megállapodások, amelyekben nem feltétlenül érdeke az Egyesült Királyságnak továbbra is részt venni, figyelembe véve a hajó állományát, a hajó parkját, de mindazok a kötelezettségek, amelyeket az Egyesült Királyság vállal, többek között finanszírozással kapcsolatos elkötelezettségek Grönland irányába, ezeket természetesen továbbra is tartania kell az Egyesült Királyságnak. A maximális kifogható mennyiségre és a kvótára vonatkozó adatokat pedig napra készé kell tenni. És akkor most nézzük a nemzetközi szervezeteket. Röviden annyit tudok elmondani a nemzetközi szervezetekről, hogy az Egyesült Királyság bizonyos esetekben teljes jogú tag, más esetekben megfigyelőként vehet részt, hogyha az Európai Unió képviselte ezekben a nemzetközi szervezetekben az összes Európai Uniós tagállamot, mint a FAO-ban, vagy egy CCAMLR-ben, akkor meg kell vizsgálni, hogy a jövőben az Egyesült Királyság képviselete hogyan valósul meg, hiszen az Európai Uniós egységes pozícióban már nem tartoznak majd bele. Azokban az esetekben, ahol exkluzív jellegű tagságról van szó, akkor az Egyesült Királyság kikerül ezekből a nemzeti szervezetekből, mivel már nem az Európai Unió tagja. Ezekben az esetekben az Egyesült Királyság szuverén módon dönthet arról, hogy kíván-e később önállóan ezeknek a szervezeteknek a tagja lenni, vagy pedig nem. és a jövőbeli konfliktusok kezelésével és megoldásával kapcsolatban is el kell, gondolnunk, el kell gondolkodnunk a megfelelő megoldásokon. Ugyanis, hogyha az Egyesült Királyság kilép a TEU alól, akkor meg kell néznünk azt, hogy a múltban meghozott bírósági döntések amelyek még folyamatban vannak, milyen módon kell, hogy érvényesüljenek az Egyesült Királyságban. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a bíróság az aláírt megállapodásokat is figyeli és ellenőrzi, például ezek Például ezek alkotmányosságát az EUMS 218. cikkének 11. alpontja szerint. A megállapodások egy része átfogó besőpiaci megállapodás, mások viszont kifejezetten halászatra vonatkozó megállapodások, ezeket ennek megfelelő módon kell közölni. A a Kanadával vagy Törökországgal kötött megállapodásnál más és más arbitrázs, illetve vitarendezési lehetőségek kerültek megfogalmazásra, ezeknek a továbbiakban is meg kell felelni. Az európai gazdasági térségen belül megvannak és megszülettek a megfelelő megállapodások, és az, hogy bizonyos országok kiemelt partnerstátuszban vannak, például Marokkó, ennek a státusznak is megvannak a megfelelő vitarendezési eljárásai, például a halászat területén. Ezek a mechanizmusok részben hatékonyak, részben kevésbé hatékonyak, ezeket is felül kell vizsgálni. Hogyha megnézzük azokat a megállapodásokat, amelyek jelenleg léteznek a vitarendezés szempontjából, itt a vegyes bizottságok felhasználását szeretném megemlíteni, amelyek úgymond baráti alapon, tehát peren kívüli megállapodásokra törekszenek. És hasonló jellegű megoldásokat kell majd kidolgozni az Egyesült Királysággal is. Az előadásom következő részében a jogi keretről szeretnék beszélni, az EU 27-ek kormányzásának kapcsán, illetve az Egyesült Királyság kapcsán. Először is nézzük meg a precedenseket és az eddig történteket. Hát precedens nem nagyon van, és hogyha a halászat ágazatát nézzük, akkor nem igazán relevánsak ezek. A grönlandi esetet tudnám például megemlíteni, vagy Norvégiát, vagy Izland esetét a tárgyalások megszakításával. Az egyetlen olyan terület, ahol megszületett egy nemzetközi egyezmény, Grönland. Grönland kilépésének kapcsán, a nemzetközi szerződésének, nemzetközi szerződésből való kilépésének kapcsán viszonylag gyorsan rendeződött a helyzet, és az alap megállapodást más jogi szövegek egészítették ki. Illetve a 36-os illetve a 34-es protokollt szeretném még megemlíteni, szintén Grönland tekintetében, amely a grönlandi feldolgozott halászati termékek európai piacra való bejutásáról szól, illetve a grönlandi hal állományok védelméről. Itt ugye már nem csak halászati megállapodásokról, hanem kereskedelmi megállapodásokról is szó van. Itt körülbelül 200 kereskedelmi megállapodás érintett, tehát mindezeket nyilván nem tudjuk itt most felsorolni és áttekinteni, de mindezeket a megállapodásokat figyelembe véve kidolgozhatunk egy megfelelő megállapodást, az Egyesült Királysággal is, meg kell csak nézni mondjuk a Marokkóval kötött megállapodás például, és Marokkó kiemelt státuszát. Na most mi az, amit meg kell jegyeznünk mindabból, ami az imént elhangzott? Ezek a megállapodások tulajdonképpen szabadkereskedelmi megállapodások, a halászati termékek kapcsán. A CETA ennél egy kicsit messzebb ment, ugyanis itt már ellenőrzési kérdések is megjelentek, közös ellenőrzési kérdések is megjelentek, illetve az illegális halászat elleni harc is megjelent. De ezek olyan kérdések, amelyeknek nem kell feltétlenül szerepelniük egy megállapodásban. Mint említettem, ezek általában vegyes megállapodások, tehát ezeket nagyon sok aspektus építi fel, és mind a tárgyalási folyamatok, mint pedig a ratifikációs folyamatok eléggé bonyolultak és hosszadalmasak. A halászati politika keretein belül kell maradnunk, tehát tulajdonképpen halászati megállapodást kell kötnünk. A kérdés az, hogy milyen jellegű halászati megállapodást. Vagyis megmaradjon a status quo ante, tehát megmaradjon az eddigi helyzet, csak annyi változik, hogy nem az európai jog, hanem a nemzetközi jog lesz majd érvényes az Egyesült Királyságra nézve, és azok a kötelezettségek, amelyeket szintén a nemzetközi jog állított fel. De egyfajta keretmegállapodás formája jelenne meg, egy kereskedelmi protokollal kiegészítve, mint a 34-es protokoll, amit az imént említettem, illetve a vitarendezésről szóló protokoll. Az nyilván mindenki számára egyértelmű, hogy ez igen hosszú időt vesz majd igénybe, ezért véleményem szerint mindenképpen szükség lenne átmeneti időszakra és átmeneti megállapodásra. Az átmeneti megállapodás lehetővé tenné a halászati tevékenységek megtartását és a megfelelő technikák alkalmazását ebben az átmeneti időszakban. És így az alapmegállapodás mellett még kiegészítő megállapodások is megszülethetnének amikor ilyen új helyzet áll elő, akkor új megoldási javaslatokat kell találnunk. Természetesen az eddig hatékonyan bevált gyakorlatokat lehet és kell is alkalmazni. Ugyanakkor kevés ilyen példa volt eddig, de reméljük, hogy olyan megoldás születik majd, amely lehetővé teszi, hogy a halászati tevékenységek megmaradjanak úgy, ahogy ma is működnek. Köszönöm szépen, Szobrino úr. Kicsit túllépte az idejét, de nagyon érdekes volt a hozzászólás. A kérdéseket nem most kérném, hanem majd a három előadás után. Azt mondta itt az úr, hogy a spanyol halászoknak is joguk kell, hogy legyen az Egyesült Királysági vizekhez az elnök közbeszólt, hogy azonnal hagyjuk abba, mert egyébként Kína a folyosón lehet ezt rendezni, majd megadom a szót később, most egyelőre nem. Tehát kérem Legalik urat a Breszti Egyetemtől, Bröt, Brötányi honfitárs. Lügelik úr. Nagyon szimpatikusnak néz ki, nem? Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát miután rövid az időnk, megpróbálok gyorsan végigmenni ezen a témán. Először is szeretném bemutatni azt a munkát, amit két kollégával együtt készítettünk akik nagyon jól ismertek a kutatás, a halászati kutatási területeken Európában. Az a ö, séma, amit követni fogok, a következőképpen néz ki. Először is bemutatok néhány olyan elemet, amelyek az elemzési keretekkel kapcsolatosak, majd ezt követően bizonyos eredményekről fogok beszámolni, amelyek leírják a jelenlegi helyzetet, ezt követően pedig eh, különböző forgatókönyveket fogok ismertetni, amelyekről tárgyaltunk, illetve amelyek a jelentés alapját képezik, és néhány elemre ki fogok térni, amelyet az előző előadásban már hallottunk. Először is az alapvető célja ennek a tanulmánynak az az volt, hogy olyan kérdésekkel foglalkozzunk, ami a tenger termékeinek a kereskedelmével foglalkozik. Azt követően, hogy az Európai Unióból kilép az Egyesült Királyság amikor a kereskedelmi kérdésekkel foglalkozunk, akkor figyelembe kell venni különböző tényezőket az, hogy a termelési struktúrák hol találhatóak és milyen nemzetiségűek, adtak függően, hol vannak a feldolgozó egységek, illetve hogy milyen csoportba tartoznak a forgalmazott termékek, ez is nagyon fontos lesz. A jelentésben van egy egész rész, ami kifejezetten a főbb piacok bemutatásával foglalkozik, de erre nem lesz időm kitérni. Ezt követően pedig elemezni kívántuk a változásoknak a következményeit, hogy a tenger termékeinek áramlásában milyen változások mennek végbe az egész társadalomra nézve. Tehát nem csak a termelőket veszük figyelembe, hanem két másik szereplőt is, akik a, az egyik a fogyasztók, a mások pedig az ö, tagállamok nevezetesen, hogy az, ezek az államok milyen mértékben tudnak további adóbevételekre szert tenni, abban az esetben, hogyha különböző vámilletékek beszedéséről döntenek. Nagyon gyorsan, sematikusan, hogy mi minden történhet, hogyha vámot vezetünk be a, arra, amit úgy nevezhetünk, hogy a társadalom ö, többletfogyasztásával kapcsolatban. A baloldali grafikonon látjuk rózsaszínen az a többletet, ami a fogyasztói többlet, ez a piaci ár és a kereslet közötti különbséget, a változást a kereslet függvényében, a kék az pedig a ö, termelői rész, ami azt jelenti, ö, amit profitnak nevezünk számviteli kifejezéssel a nyereség. Ez a két típusú elem ugyancsak nagyon fontos, még akkor is, hogyha a halászati iparák szempontjából főként a kék rész az, az igazán fontos. Tehát, hogyha vám illetéket vezetünk be, ami technikailag azt jelenti, hogy a termék ára meg fog emelkedni a vám összegével. Ettől az várható, hogy az egyes rész, amelyiket ott látunk, az lesz az a többlet, amit a nemzeti termelők nyernek, a hármas rész az állambevételét jelenti, amit adó, illetve vámbeszedésből tesz szert, és a kettes és a négy az pedig az a veszteség, amit a lakosság veszít annak következtében, hogy vagy csökkenti a fogyasztását, vagy többet fizet az adott termékért. Most néhány e, további információ a jelenlegi helyzetről, termelés és árucsereforgalmi szempontból. Ami a termelést illeti, abban a konfigurációban, amit az előző előadásban hallottatunk, változás következik be a forrásokhoz való hozzáférés tekintetében. A halászati termelés, amik a brit vizeken történnek, azok 650 ezer tonna nagyjából, és attól függően, hogy milyen az átlagár, amit az egyes fajokra vetítünk, ez körülbelül a 27 tagállam, illetve 28 tagállam flottájára vonatkozóan, ez több mint 500 millió eurót tesz ki évente, tehát 21%-a a terméke a 27-ek kövezetében. Tehát az észak-keleti Atlanti óceán, a földközi tengerit ebben nem vesszük bele, illetve a nemzetközi vízeken történő tevékenység nem számít ide. Ezt össze tudjuk hasonlítani a brit flottával, amely körülbelül 500 millió tonna és 750 millió eurót tesz ki. Ahogy ez már említésre került, a brit flotta egy része valójában olyan vállalatok kezében van, amelyek tagállami vállalatok, tehát a 27-ek kezében van, főként olyan vállalatok, amelyek holland, vagy spanyol, vagy vegyes vállalkozások, holland, spanyol vegyes vállalatokról van szó. Tehát az első becslések szerint a, ezeknek a hajóknak a termelése kb. 59 ezer tonnát tesz ki, annak alapján, amit a termelői szervezetek jelentettek le adatokat a vegyes vállalatokra vonatkozóan. Ez azért a brit flotta termelésének 10%-át jelenti volumenben. Ami pedig a különböző országok helyzetét illeti volumenben, tehát mennyiségben Hollandia az, amelyik a leginkább exponált, ezzel szemben értékben Franciaország az az ország, amelyik leginkább ki van téve a potenciális helyzetváltozásnak, illetve a forrásokhoz való hozzáférés tekintetében brit vizeteken, mert Franciaország a 27-ek flottájának 30%-át teljesít, több mint 550 millió euró. A másik két ország, amely ugyancsak leginkább kitett a változásoknak értékben, ez Hollandia és Írország. Ugyanakkor relatív értelemben véve az olyan országok, amelyeknek nincs nagy halászati tevékenységük, valójában a leginkább ö, exponált helyzetben vannak értékben. Mert értékben a ö, belga ö, flotta ö, által termett értéknek kb. 50%-a függ attól, hogy ö, hol, hogyan néz ez ki. Németország, illetve Hollandiának 34%, Németországnak pedig 25%-a az értékben, volumenben jelentkező fontossága, ami az árucsereforgalmi irányokat jelenti. Világos, hogy a helyzet nagyon ellentmondásos, mivel az Egyesült Királyság alapvetően olyan partnerektől függ, amelyek nem európaiak import tekintetében, ugyanakkor az Unió országaitól függ export tekintetében, azaz globálisan az Egyesült Királyság nettó importőr tengeri termékek vonatkozásában, ugyanakkor az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti árucsereforgalom esetében az Egyesült Királyság nettó exportőr. Ráadásul egy része az importnak, az európai importnak, ami az Egyesült Királyságba irányul, úgy tekinthető, hogy a statisztikákban túlbecsült, Például a COMEX-nak a nemzetközi kereskedelmi statisztikák szerint Svédország nagy exportőr az Egyesült Királyság irányába, és azok a fajták, amik Svédországba kerülnek exportálásra, azok Norvégiából származnak. Hasonlóképpen a brit export egy része alulbecsült, mert vannak olyan ö, hajók, amelyek vegyes vállalatok tulajdonában vannak, és amelyek közvetlenül európai kikötőkbe teszik ki a fogást, anélkül, hogy ez szisztematikusan megjelen a nemzetközi kereskedelmi statisztikákban. Benne vannak ugyan a partrarakási statisztikákban, de nem a kereskedelmiben. Na most a leginkább exponált országok. Itt nagyon egyszerű a helyzet. Franciaország az a piac, amelyiket leginkább érint a brit export, vagy másképpen fogalmazva, Franciaország a legfőbb felvevője a brit termékeknek, megelőzi Spanyolországot és Írországot, amelyek csak 14%-ot tesznek ki. Megint csak nagyon ellentmondásos a helyzet, mert nagyon sok fajta vonatkozásában például a nagy hozatot értékű termékek esetében az Egyesült Királyság ezeket a termékeit exportálja az Európai Unió piacára, főként Dél-Európába, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Portugália, miközben ezzel párhuzamosan az Egyesült Királyság importál hasonló termékeket például a homár eh, vagy a Szent Jakab kagyló esetében, ezeket eh, Észak-Amerikából eh, importálja és exportálja Spanyolországba vagy Franciaországba. Ezt részletesen is megtalálják a jelentésben, hogy mely fajokra vonatkozik külön az, a brit export, illetve import, és vannak olyan fajták, ahol nagyon jelentős mind az export, mind az import, ezek az úgynevezett ágazaton belüli ö, lecserélések. Ö. Másik fontos elem, ez a csomagolását jelenti a kiszerelését a termékeknek. Itt megint csak eléggé ellentmondásos a helyzet. Az Egyesült Királyság alapvetően friss termékeket exportál, hogy olyan termékeket, amelyek csak méhűtésre kerültek. Ezzel szemben importálni, olyan termékeket importál, amelyek már feldolgozott termékek, vagy ö, szárított, ö, sózott, ö, vagy ö, füstölt formában, vagy teljesen feldolgozott e, kész ö, termékként. Ez nagyon fontos, mert a vám annak függvényében változik, hogy milyen fokú a feldolgozottsága az adott terméknek. A friss termékeknél a vám szinte nulla, a feldolgozott termékek esetében pedig nagyon magas is lehet a vám. Tehát most rátérnék az utolsó részére az előadásomnak, ami pedig a ö, további helyzetet jelent. Említették a munkavállalók mobilitásának kérdését. Itt ezzel nem kívánok foglalkozni, akkor sem, hogyha tudjuk, hogy ennek hosszú távú kihatása lehet a versenyképességére a halászati vállalatoknál, illetve a brit ö, piacra. Amire koncentráltunk az elemzésünkben, az elsősorban a kereskedelmi forgalomra vonatkozik. Tehát, hogy milyen termékek kerülnek cserére jelenleg mindenféle tarifális korlátozás nélkül, a jövőben pedig vagy importvámokkal, vagy pedig nem tarifális akadályok lehetnek, ez azt, a szabványok és egyéb olyan szabályozások, amelyek különbözőek lehetnek, és végül is többletköltséget eredményeznek hogy a helyzetet ö, ö, fókuszáljuk, elsősorban azokra a területekre összpontosítottunk, ahol nincsen kereskedelmi megállapodások. Tehát az Egyesült Királyság azonos helyzetben van, mint bármely ö, WTO tagállam, és ebben az esetben alkalmazásra kerül a vám a méghozzá legkedve, legnagyobb kedvezményes bánásmód vonatkozik rájuk is. Első lépésként egy komparatív, egy összehasonlító elemzést végeztünk, ahol megnéztük a jelenlegi árucsereforgalmi arányokat, és azt, hogy milyen vám vonatkozik, vagy kapcsolódik ezekhez figyelembe véve az Egyesült Királyság kereskedelmi profilját, az Egyesült Királyságnak körülbelül átlagbogot súlyozott vám, ami ráhárulna az 13 százalék lesz, elsősorban, mert importálni fog olyan termékeket, amelyek erősen feldolgozottak. Csak a PS4-es csoportú termékekre, tehát a kész ételek esetében ez egy 100 millió euró többletköltséget jelentene. Hasonló módon szimmetrikusan 160, 170 milliót jelentene a brit kormány számára bevételként. Tehát ha a másik részről, oldalról nézzük, hogy az Egyesült Királysági export a 27-ek felé hogy néz ki. Ezek általában friss termékek, vagy fagyasztott termékek. A súlyozott átlag vám ebben az esetben lényegesen alacsonyabb lenne, 150 millió adóbevételt jelentene, vámbevételt, ez is egy költség lenne hasonló mértékű valamennyi szereplő számára az értéklánc során. Miután ezt az elemzést elvégeztük, ami egy statikus, komparatív elemzés, feltettük azt a kérdést, hogy mi történne akkor, hogyha ilyen vám kerülne bevezetésre, azaz többletköltséget eredményezne. azt tettük, hogy egyes fajok esetében, például azok esetében, amelyekre nagy lesz a kereslet az Egyesült Királyságban, mint például a tonhal, a ö, csuka és a, a tehát itt valószínűleg sokkal többet kellene fogyasztani. Más esetekben viszont lehet, hogy a fogyasztó úgy fog dönteni, hogy nem hajlandó többet fizetni ami viszont azt jelenti, hogy a többet költséget vagy az európai termelőknek, vagy más gazdasági szereplőknek kell majd viselniük. Hasonlóképpen az uniós 27-ek piacánál azt mondhatjuk, a a déli országok eh, keresletét, például a gambász, a homár, a kagyló és egyebek, ott lehet eredményezhetek többletköltséget. Egy részét a költségnek a fogyasztók lehet, hogy hajlandóak fedezni, más termékek esetében viszont valószínűsíthető, hogy az európai fogyasztó inkább más ö, ö, szállítók felé fog nézni, például Lazac esetében, ami az egyik legfontosabb legfontosabb importtermék. A másik kérdés, amit meg szeretnék említeni, ez ugyanaz, amit említett már az előző előadás is, hogyha az Egyesült Királyság teljes szuverenitást kíván gyakorolni a saját területén, és elutasítja a nem brit hajók jelenlétét a vizein. Ebben az esetben előfordulhat, hogy olyan esetekben, ahol van brit kereslet, ott valószínűleg az brit import csökkenne, Ugyanakkor olyan esetekben, ahol nagyon kevés, vagy egyáltalán nincs brit kereslet, például az különböző kagylófajták, ott egy túltermelés adódna, és a túltermelés következtében megugorna az export, feltételezve, hogy a piac ezt képes elviselni. Természetesen ez felveti azt a kérdést, hogy milyen halászati kapacitások vannak, mert ha megnézzük a a 27-ek flottáinak a tevékenységét a brit vizeken, ez 20, azt jelenti, hogy rövid távon komoly kérdéseket vet fel. Ugyancsak függ attól is, hogy a a gazdasági kapcsolatok, amiket említettünk, a vegyes vállalatok tulajdonában lévő halászhajóknál, az hogyan alakulna? illetve függ attól, hogy más beruházások, erről is volt már szó, tehát itt átugrom, hogy más beruházások hogyan módosulhatnak. Végezetül a hatás az alapanyagra. Miután tudjuk, hogy a 27-ek Európájának, a fogyasztóknak is, vállalatoknak is szükségük van arra, hogy hozzájussanak a nyersanyaghoz, a saját fogyasztásuk kielégítésére. Még ha egy része, ahogy említettem, a többlet brit termelés exportra is kerülne a 27-ek piaca felé, mert a brit piac nem kéri ezeket a termékeket. Globálisan azt mondhatjuk, hogy a, a 27-ek piaca mindenképpen nyersanyag deficittel kellene, hogy számoljon, és egy bizonyos tanulmányok tulajdonképpen itt nyersanyag kiesést is előre jeleznek. Ami pedig az autonóm vámtarifa kapacitásokat jelenti. Az Európai Unió, mint olyan, jelenleg olyan orsz- harmadik országokkal tárgyal, hogy az egyes importok kedvezményezett vám tarifákban részesülnek. Például olyan termékek esetében, ahol az európai iparnak szüksége van a nyersanyagra, az Európai Unió nulla százalékos vámot fog megállapítani, illetve letárgyalni bizonyos mennyiségre, és az egész unióra vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy nincsen relatív stabilitás ezen kvóták elosztásában. Ez azt is jelenti, hogy potenciálisan realokálni kell, vagy újra kell tárgyalni ezeket az autonóm vám tarifa kvótákat, 2016-18-as időszakra, eh, miközben a kilépést a később lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, elnök úr. Eh, köszönöm Bertran, köszönöm Galik úr ezt a tájékoztatót. Most akkor azonnal átadjuk a szót Ralph Doringnak, aki a Hamburgi Tunen Intézettől érkezett. Doring úr, öné a szó. Vielen Dank, vielen Dank Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte eine Studie präsentieren, das für Köszönöm szépen. A hamburgi Tünen intézményből jöttem, ahol nagyon széles skáláján dolgozzuk fel az ilyen jellegű kérdéseket. Itt egy esettanulmányról fogok beszélni a német halászatokat illetően. A rendelkezés álló adatok más országokból számunkra bizonyos területeken csak nehezen hozzáférhetőek. Röviden szeretnék a tanulmány céljáiról beszélni, a halászati lehetőségek, a kvótálosztásról, és utána a kvóta cseréről, majd pedig szeretnék néhány halászati politikai eszközről beszélni a második részben, utána pedig következtetéseket levonni és egyfajta kilátást is összefoglalni. A tanulmánya a Brexit hatásait a német halászatra, fogásokra és bevételekre tanulmányozta, és az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetével kapcsolatban tanulmányozzuk ezt, de nagyon korlátozottan, mivel már hallható volt, hogy korábban más tanulmányok is foglalkoztak már ezzel a kérdéssel. Nos, ami azt a lehetőséget illeti, hogy a német flotta, hogyha már nincsen hozzáférése az Egyesült Királyságbeli vizekhez, hogyha nem lenne ilyen hozzáférésük, akkor egyáltalán foghatnak-e még ki halat, hogy egyáltalán le tudják-e halászni a kvótákat, ez a kérdés is felmerül. Aztán lehetséges, hogy a kvótaelosztást is módosítani kell a fontosabb állományokkal kapcsolatban, és megnézzük, hogy milyen kihatása van ennek a relatív stabilitásra. A további következménye a Brexitnek a technikai intézkedések és a visszadobási tilalom tekintetében is vannak, valamint meg kell néznünk, hogy a kereskedelem hogyan alakul. Megfigyeltük, hogy az adat bevét, az adatfeldolgozásnak milyen hatása van a halászati kutatásokra, ami a halászati lehetőségeket illeti. 2011 és 15 között átlagban a német kirakodások 28%-át kg-ban, és bevételben pedig 17%-ban az Egyesült Királyságból haláztuk, elnézést, néha angol kifejezéseket is alkalmazom. A nyolc legfontosabb ö, halfaj a nyíltvízi halak, hering, makréla, tőkehal, norvég, tőkehal, valamint különböző lepényhal alakúak, és a tőkehalak fajtájából a ördöghal és a norvég homár, valamint a fekete és a szürke tőkehalak is megemlítendőek. A kérdés az, hogy a nyíltvízi flotta továbbra is hozzáférést kap-e majd a brit vizekhez. Hogyha megnézzük a fogások eloszlását, bal oldalon láthatják a, az erőfeszítések eloszlását, és azt látjuk, hogy a brit vizek tekintetében ez hogyan oszlik el. A hering fogás az szinte kizárólagosan a brit vizeken történik, makrélából más területeken is lehet halászni, de hogyha megnézzük, hogy a német flotta ezen területeken, hogy kizárásra kerülne, akkor ez nagyon komoly problémákat okozna a kvóta lehalászás tekintetében. Az Egyesült Királyság nagyon nagy részét kapja az EU-s összkvótának, az úgynevezett ipari halászat 14%-át képezik, a tengerfenéken élő halfajoknak 33%-a, a nyíltvízi halfajok 34%-a és a mély vizekben 11%-os ez az arány, tehát nagyon komoly arány képvisel az Egyesült Királyság az EU összkvótákból. Két elvi alapján osztják fel a kvótákat, a, egyrészt a tengerészeti jogi megállapodás alapján. Az EU alkalmazza a 73-78-as időszakra vonatkozó referencia évek történelmi fogás feloszlását. Ez egy relatív stabilitás néven is fut. A második elv pedig a zonális felosztás. Ezt alkalmazzák például az EU-Norvégia közötti megállapodásban is. Tehát a fogáskvótát az alapján osztják fel, hogy éppen hol található ez a kvóta ami az erőfeszítések eloszlását illeti, a fogások eloszlását, aztán a hallárvák, a növendékhalak és a szaporodóképes állomány feloszlását illeti, ezt is elemezni kell. Mi úgy gondoljuk, hogy az Egyesült Királyság azt gondolhatja, hogy számára előnyös lesz, hogyha a történelmi feloszlás helyett áttérnek majd a zonis felosztási rendszerbe. Itt a heringfogásokról láthatnak egy példát. A heringfogásokat már láthattuk, de ez egy nagyon komoly pont a brit vizek tekintetében. Ebből arra a következtetéssel lehet jutni, hogy a hering lárvákkal kapcsolatban elég korlátozott az állomány, de a szaporodó állományjal kapcsolatban szinte csak brit területeken találhatóak ezek. A nulla gruppa, tehát az, is, az idősebb állomány kicsit másként oszlik el, de megint csak nagyon fontos terület a brit felség terület ebből a szempontból is. Ebből is látható, hogy legalábbis ami a hering állományt illeti, a brit felségterületek, felségvizeken nagyon komoly állományok találhatóak. Hogyha azt nézzük, hogy valójában milyen állományjal kell itt foglalkoznunk. A hering nem egy állomány, hanem összesen öt állományt foglal magába. Az egyik táblázatból láthatjuk, ezt ide bemásoltam. Ebből is elképzelhető, hogy attól függően, hogy hol van ez az adott állomány, hogyha változtatunk a kvótaelosztáson, annak nagyon komoly kihatásai lesznek majd a relatív stabilitásra. Pont azért, mert nagyon komoly eltérések vannak nagyon komoly eltéréseket okozna a módosítás. De hogyha megnézzük, hogy az egyes állományok az adott módszer alapján hogyan néznek ki, akkor láthatjuk, hogy a relatív stabilitás csökkenne. Ami az EU-n belüli fogás lehetőségeket illeti, hogyha zonális rendszerre térnénk át, láthatjuk, hogy ez hogyan módosulna. Itt megint a hering állományokról van egy ábra, azt láthatjuk, hogy nem ugyanúgy oszlik ez el. Egészen különböző eloszlást láthatunk. Dániában nagyon komoly az arány, más állományokból más ez az arány. Tehát, hogyha a kvóta elosztást összességében ezen állományokkal kapcsolatban módosítanák, akkor automatikusan megszűnne az egyensúly az egyes fogáskvóták között. Tehát az a relatív stabilitás, amely szerintem nagyon fontos, ez nagyon komoly nyomás alá kerülne. Mert mindenki azt mondaná, hogy hogyha én ennyit veszítek, akkor mások meg sem ennyit sem veszítenek, akkor miért én legyek az, aki ennek a tehernek a legnagyobb részét el kell, hogy viseljem. Most pár szóban nézzük meg a kereskedelmi változásokat. Ezzel kapcsolatban már elhangzott, annyit szeretnék elmondani, hogy Németország számára kicsit más a helyzet, mint összességében az EU számára. Mi nettó exportőrök vagyunk, tehát többet exportálunk, mint amennyit az Egyesült Királyságból importálunk, de alapvetően feldolgozott termékeket. Ez egyértelműen látható a német esetből, tehát mi friss halat importálunk, és feldolgozott termékeket exportálunk. Most pedig nézzük meg a politikai instrumenteket. A relatív stabilitásról már beszéltünk. Ezzel kapcsolatban fontos még kiemelni, hogy másokból egyre nagyobb ö, problémát okozhat a relatív stabilitás. Már elmondtam, hogy a relatív stabilitás a történelmi fogások alapján történt kialakításra, 73-78-as időszakot veszik alapul. Akkoriban egészen más volt a helyzet a vizekben, most egészen más a helyzet. A kvóta csere egyik oka az, hogy megpróbáljuk a fogás összetételt az egyes halászatokban jobban kialakítani, tehát kvótákkal lehet csereberélni, és így lehet kiegyenlíteni azt, hogy a referenciaidőszak 73-78-as referenciaidőszaknak már nem felel meg a mai helyzet. Ez egy fontos ok, a kvóta cserére. Ha az Egyesült Királyság és az EU viszonylatában nézzük ezt meg, vagy itt konkrétan Németország és az Egyesült Királyság között, ha 2011-es 17 között nézzük meg az időszakot, itt is állandó eltérések vannak. Nem mondható azt, hogy mindig ugyanakkora a százalékos arány, amit a kvótán belül kicserélnek, minden évben ez módosul. És mindig attól függ, hogy az adott évben milyen feltételek érvényesültek milyen körülmények voltak. Úgyhogy mindenképpen hasznos, hogy rugalmasabban lehet a kvótákkal így eljárni. Egyesült Királyság és Németország között, hogyha megnézzük a kvóta cserét, Németország milyen kvótát ad el, leginkább lazacot és tőkehalat és makrélát, hogyha jól tudom. A következő részben azt látjuk, hogy mondjuk utána pedig visszacseréljük ugyanezt a kvótát. Tehát nem arról van szó, hogy mindig ugyanaz, aki elad egy kvótát, a másik pedig azt megveszi, hanem évenként cserélődnek a szerepek. Nagyon rugalmasan lehet ezt felhasználni, ezt az eszközt arra, hogy a fogás lehetőségeket kiigazítsuk. Itt a csere szempontjából fontos Németország számára egy északi tengeri halálomány abból Németországban egyáltalán nincsen, és hogyha nem lenne csere, az komoly problémát jelentene ezen halászat, halászatok számára. Már korábban a fogásokkal kapcsolatban elmondtam, hogy nagyon fontos az, hogy a tengerfenéki állományokért cserébe nyílt vízi állománykvótát kaphassunk. Hogyha ezt az áttekintést megnézzük, akkor azt látom, hogy mindkét fél érdeke, hogy ez a kvóta csere fennmaradjon. Nem csak az egyik fél számára előnyös ez. Nem csak Németország vagy más 27 EU tagállam számára előnyös ez, az Egyesült Királyságnak is ugyanúgy érdekében áll, hogy fennálljon ez a lehetőség a kvóta cserére. Már utaltam rá, hogy egyre komolyabb problémáink vannak, a fogás összetétel most más, mint a időszakban volt, és az várható, hogy további módosulások lesznek a klímaváltozás miatt, hiszen az állományok másként oszlanak el, ami a kirakodási kötelezettséget illeti, ez további probléma, erről már biztos, hogy korábban is beszéltek. A csók, halfajok problémája felmerül, és nagyon korlátozott lehet bizonyos halfajok jelenléte, úgyhogy fontos, hogy ezen halászat lefolytó fajok ellen fel lehessen lépni, és az egyensúlyt fenn lehessen tartani. Azt látjuk, hogy ami a Norvégia-EU közötti tárgyalásokat illeti, mindig voltak konfliktusok a fogás lehetőségek felosztásával, a hosszú távú tervezési programokkal kapcsolatban, a visszadobással kapcsolatban, és hát várható, hogy az EU és az Egyesült Királyság között is hasonló konfliktusok felléphetnek. Várható, hogy elég komoly tárgyalások lesznek a technikai intézkedésekről is. regionalizáció, például az Északi-tengeren, ott a technikai intézkedéseket a jövőben regionális szinten kell majd meghozni, Én legalábbis ezt így értelmezem. És hát a kérdés az, hogy az Egyesült Királyság, mint harmadik állam, utána a technikai intézkedéseket ezen északi tengeri halászatokban hogyan fogja alkalmazni. És persze, ami a közös kezelését illeti a fontosabb halfajoknak, épp a brit érdekek miatt szintén potenciálisan megnehezíthetik majd a tárgyalásokat. Ezen kívül tanulmányoztuk azt a kérdést is, hogy az adatgyűjtést hogyan tudjuk elérni. Ezt az EU társfinanszírozza, tehát közösen lehet adatot begyűjteni, feldolgozni és felhasználni. A kérdés az, hogy az Egyesült Királyság az adatgyűjtést ugyanazon szinten folytatja majd, amennyiben már csak nemzeti finanszírozás áll majd ott rendelkezésre. Ezt nagyon komolyan végig kell gondolni, és persze ennek az a hatása ránk, hogy nagy a veszélye annak, hogy bizonyos, bizonyos ö, statisztikák, állomány méretei, stb., amelyel most rendelkezünk, a jövőben nem állnak majd rendelkezésre. Az európai tudományos és szakértői rendszerrel kapcsolatban is nagyon komoly szakértelemmel rendelkezik az Egyesült Királyság, és komoly finanszírozást is nyújtanak, és hogyha ezen bármilyen változás lesz, akkor annak nagyon komoly negatív hatása lesz a halászat kutatásra. Ami a szaktanácsadás minőségét illeti, ez nagyon komolyan szenvedhetettől. Tudjuk, a brit kollégákkal tudjuk azt, hogy ha ezt az együttműködést nem tudjuk fenntartani, az nagyon komoly veszteség lesz majd. Néhány következtetés és a kilátások. A kirakodás 40%-a a 8 tagállamból brit vizekből származik. Várhatóan a Brexit után különböző kihatások lesznek az egyes tagállamokra és az egyes halászatokra. Hogyha különbözőek ezek a hatások, akkor nem lehet tudni, hogy az egyes halászatok területén mi fog történni, ez még bonyolultabbá teszi a helyzetet. Fontos, hogy a relatív stabilitás eszköze is nagyon nagy nyomásnak lesz kitéve. Már most problémás, hogy ami a fogás összetételt illeti, ez már most sem felel meg a kvótáknak, de persze ez még nagyobb ö, egyensúly hiány, hiány fog okozni. A kérdés, hogy mennyire lehet rugalmasan kezelni ezen kérdéseket a jövőben. A technikai intézkedésekkel, például a kvótacserével kapcsolatban látunk problémákat a jövőben, vagy a kirakodási kötelezettséggel és annak a növelésével. E, mindkét fél érdekében kellene, hogy álljon, és én is úgy gondolom, hogy ez így van, hogy az Egyesült Királyság és az EU számára is fontos, hogy ezen területeken az együttműködés fennmaradjon, és közös megoldásokat találjunk. Komoly negatív hatást látunk a Brexit részéről az adagyűjtésre is, és a közös kutatásokra. Már elhangzott, hogy nincsen olyan EU-s terület, amely annyira függene a kutatásoktól, mint a halászat. Hogyha komoly lehetőségektől esünk el, az mindenképpen nagyon negatívan hatna a szaktanácsadásra is. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, Döring úr, köszönjük szépen a prezentációt. És nagyjából tartottuk is magunkat a kijelölt időkerethez, úgyhogy van lehetőség arra, hogy a képviselők kérdéseket tegyenek fel. Vannak, akik már jelentkeztek is, és mindenkitől azt szeretném kérni, hogy észszerű időn belül szóljon hozzá mondjuk maximum három, maximum három percben. Coburn úr az első, aki hozzászól, már az imént is integetett, de most szót kap. Köszönöm szépen, Kárek úr, nagyon kedves. Szobrina úr, van nekem humorérzékem, és az imént azt mondta, hogy a spanyolok az Egyesült Királyság vizein jogokat követelnek, hát ez elég elég tipikus, és hát ugyanez a kérdés merül fel, amikor arról beszélünk, hogy Ceuta és a Spanyolországhoz tartozik, Gibraltar meg az Egyesült Királysághoz tartozik. Hát én azt hiszem, hogy a spanyolok igen specifikusan gondolkodnak arról, hogy a nagyatjáik által megszerzett jogokkal nekik hogyan kell és hogyan lehet élniük. Na most azért nézzük meg, hogy az egész Egyesült Királyság, vagy pedig Skócia önmagában miért ne rendelkezhetne azokkal a jogokkal, hogy a saját vizein csak ő halászon, és utána pedig ő maga dönts el, hogy halkonzervet készít ebből, vagy füstöli. És saját magának, Skóciának, Velsznek, az Egyesült Királyságnak termel ebből profitot, nem pedig az egész világnak. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez nem fog megváltozni. Kérjük vissza a halászati jogainkat, követeljük a halászati jogainkat. Tehát ezeket a jogokat elvették tőlünk, és belevontak minket ebbe a nagy európai halászatba. Mi szeretnénk visszakapni a jogainkat. A skótok nem szeretnék azt, hogy innen irányítsák az ő halászati jogaikat. És a UKIP egész biztosan azt szeretné, hogyha a skót vizeken, az ír vizeken és az angol vizeken írek, skótok és angolok halásznának, ezt szeretnék. Szeretnék meghozni a saját döntéseiket, és saját módon meghatározni, hogy a saját módjukon, a saját halászaik, a saját vizeikben mit és hogyan halásznak, kérem szépen. Köszönöm szépen, Coburn úr valóban a halak nem fognak elmenni azokból a vizekből, a britek viszont lehet, hogy el fognak menni, úgyhogy ezt is figyelembe kell majd venni. Látjuk, hogy mi az önfelfogása a Brexitről, és hát a legutóbbi választások fényében nem vagyok egészen biztosak abban, hogy az országának a vezetői pontosan ugyanúgy látják ezt, mint ön, de hát természetesen figyelembe vesszük az ön véleményét. Kovernúr, hát a választásoknak ehhez semmi köze, ezek belügyek. A Brexit pedig már eldőlt, Kadek úr, már eldőlt. Paco milyen monnak adok szót. Először is Szeretnék én is köszönetet mondani Szobrino, Lögelik és Döring szakértőknek, ugyanis remek előadásokat hallhattunk tőlük. Úgy gondolom, hogy ez is egyértelműen megmutatja, hogy a halászati szakbizottság a közös halászati politika és a halászok érdekeit kemény kezekkel védi. Úgyhogy köszönöm mindhárom előadónak a remek előadásokat. Mint ahogy Szobrina úr is elmondta, nagyon összetett és nagyon bonyolult kérdésről van szó, a vizekhez való hozzáférés, a piacokhoz való hozzáférés rendkívül nehéz. Aztán itt vannak a halászati beruházások, illetve a halászatban dolgozók szabad mozgásának joga. Tehát nagyon sok minden forog itt kockán. Nagyon örülök annak, hogy feltártuk itt a lehetséges jogi megoldásokat. Mint ahogy Szobrina úr, én is úgy gondolom, hogy igen, különleges és sajátságos ágazatról van szó a halászat kapcsán, és azzal is egyetértek, hogy meg kell akadályoznunk, hogy szétmorzsolódjon a halászati piac. Megvannak ennek a csapdái, ezekre a csapdákra fel kell készülnünk, és ezeket ki kell kerülnünk. Szobrina úr azt is elmondta, hogy milyen nemzetközi szerződésekkel kell együtt élni, illetve hogy az Európai Unió és Grönland közötti megállapodás tekintetében milyen precedenssel bírunk, és feltárta a 34-es protokoll kitételeit a vizekhez való hozzáférés, illetve a piacokhoz való hozzáférés kapcsán. Szobina úr tehát még egyszer nagyon köszönjük, hogy egy specifikus esetet is feltárt, és nem száz százalékig elméleti előadást tartott. Így láthattuk, hogy milyen jogi nehézségek várnak majd ránk a Brexit bekövetkeztével. A hamburgi bíróság és a tengeri jog kapcsán úgy gondolom, hogy az egyes vállalkozások, például egy Egyesült Királyságbeli vállalkozást érintő vita rendezésében nem feltétlenül illetékes ez a bíróság. Tehát mindenképpen megvannak a jogi keretek arra, hogy a bíróság milyen esetekben használható fel, vagy milyen esetekben lehet a bírósághoz fordulni, és milyen esetben a brit joghatóság érvényesül. Természetesen a jövőben azon is el kell gondolkodnunk, hogy egy, egy Egyesült Királyságban és egy európai vállalkozást vagy hajót egymás állító vitarendezéssel mi történik. A Marokkóval megkötött megállapodást lehetne itt figyelembe venni, talán erről hallhatnánk még néhány szót is. Köszönjük szépen ezt a brilliáns előadást. Köszönöm, Páko, Klára Aguilera. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani az előadóknak, akik bemutatták nekünk ezeket a tanulmányokat, mindhárom rendkívül érdekes volt. Természetesen vannak elvárások, vannak aggályok a brexites tárgyalások kapcsán. Én egy nagyon konkrét kérdést szeretnék feltenni Szobino professzornak. Az előadásában megjelent egy téma, ami jelen pillanatban nem kristálytiszta számomra – az Európai Unió aláírt harmadik országokkal bizonyos megállapodásokat. Többféle megállapodás van, ezek több kategóriába sorolhatóak. Azt szeretném megkérdezni, hogy a jelenlegi hatályos megállapodások kapcsán a Brexit után az Egyesült Királyság milyen követelésekkel állhat elő mondjuk Marokkó vagy más hasonló harmadik országok kapcsán. Szeretném megkérdezni, hogy mi történik ezekkel a megállapodásokkal a Brexit után, illetve az Egyesült Királyság milyen jogon és milyen jogokat követelhet ezen megállapodások kapcsán. Szeretném, hogyha ez az aspektus mindannyiunk számára tisztázódna. Lögelik professzor úr arról beszélt, hogy a Brexitnek milyen logikus következményei lesznek. Beszélt arról, hogy bizonyos tagállamoknak milyen károkat kell majd elszenvedniük ennek kapcsán. Itt ugye az északi tenger országairól beszélünk, mondjuk a francia flottáról, Hollandiáról, Németországról, Franciaország ugye ráadásul szomszédos ország az Egyesült Királysághoz képest. Tehát ezek azok az országok, amelyeket valószínűleg a legmélyebben érint majd a Brexit. És van itt valami, ami végtelenül aggaszt engem. És ezzel kapcsolatban igen nehéz feladat vár ránk. Valószínűleg lesznek a Brexit után Norvégiával vitás kérdések és problémák. Kérdésem az, hogy milyen megállapodási lehetőségeket látnak most. Mint ahogy elmondták az előadók, lehet, hogy az Egyesült Királyságot nem fogja érdekelni az Európai Unióval megkötendő halászati megállapodás, hanem meg fogja kerülni az EU-t, és inkább például Norvégiával fog majd megállapodásra lépni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Klara, Köszönöm én is a szót, köszönjük a tájékoztatást és az előadásokat. Én az adatokra gondolok, és sokat beszélünk arról, hogy mely országokat fogja a legjobban érinteni a Brexit. Hát itt nem kell ugye versenyezni, de hát nyilván mindenki számára egyértelmű, hogy Írországot ez rendkívül érdekli, ugyanis a vizek harmadik százaléka és a halak 40 százaléka érintett a Brexit kérdésében, tehát itt óriási változások lesznek, de a relatív stabilitás nem fog változni, és nagyon örülök annak, hogy ez Napi renden van. Mi tulajdonképpen csak azt kérjük, hogy a saját vizeinken ugyanúgy halászhassunk, mint az Egyesült Királyság. Ugye a történelmi evidenciák hiánya miatt, az Egyesült Királyságot kivéve, nekünk nincsen hozzáférésünk más vizekhez. Az Egyesült Királyság 200 ezer tonnát fog ki európai vizekben, amelyiknek a fele az ír vizekhez köthető. Tehát a kérdésem az, hogy a többség vajon itt elsöpri a kisebbséget, és mindenképpen fontos, hogy a relatív stabilitás elve a központban maradjon, ugyanis drámai változások következnek majd be Írország szempontjából, hogyha a relatív stabilitás elvét nem tudjuk megtartani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Izabel Tomá. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani, és szeretnék gratulálni a szakértőknek, mert úgy gondolom, hogy olyan témáról van szó, amely mindegyik képviselő számára és mindig ország számára nagyon fontos, mind jogi, mind pedig más aspektusokból, mert ezek az aspektusok ugye összekapcsolódnak és felerősítik egymást. Látható volt a hozzászólásokból, hogy az európai integráció a halászat tekintetében erős, ezért is olyan érdekes ez a téma. Ugyanakkor Ugyanakkor ebben kockázatok is rejlenek, és a halászaiknak, illetve a parti területen lakóknak nagyon komoly aggájaik vannak, illetve hát a halászati feldolgozóiparban dolgozóknak is, hogy mi történik majd a Brexit után. Igen, összetett a helyzet, ugyanis a forrásokhoz való hozzáférésről van szó. Elhangzott a zónák és a kvóták kérdése, de ezek a hatások ugye összeadódnak, tehát hogyha csökkennek a területek, csökkennek a kvóták az európaiak számára, és az előadók közül egyikük megemlítette a kvóták újra kiosztásának kérdését is. Tehát uh, már így is ugye kevés a hely, és még jobban csökkennek ezek a területek. Óriási nyomás nehezedik már így is a parti területekre, nem biztos, hogy kibírnak egy további nyomást. És a kérdés az, hogy végeztek-e már tanulmányokat ezeknek a láncreakcióknak a kihatásával kapcsolatban a parti zónákra nézve a rendelet kapcsán, illetve a halászati politika kapcsán, de tulajdonképpen minden egyes Európai Uniós rendeletet meg kell nézni, hogy milyen kihatások jelentkeznek. Itt van például a mélytengeri halászatról szóló rendelet, úgy tűnik, hogy mondjuk ezt akkor a skótok például nem fogják alkalmazni, a Brexit után, valamint az ellenőrzésről szóló rendeletet sem. Tehát, hogy itt számos rendelet veszélybe kerül, hogyha nem tudunk megállapodásra jutni az Egyesült Királysággal, amely nyilván konfliktusokhoz fog vezetni. És itt nyilván piaci torzulások is bekövetkeznek majd az európai piacokon. Ami pedig a halállományokat illeti, hogyha párhuzamot húzunk harmadik országokkal, például Norvégiával, tulajdonképpen Izlandot is említhettük volna, mert ott is voltak konfliktusos időszakok az Európai Unióval, amíg minden rendben volt, addig minden rendben volt, de amikor az alulhalászattal kellett szembenézniük, akkor azonnal kérték a kvóták megemelését. Mindjárt befejezem, elnök úr. És akkor az állományokra vonatkozó kigazító értékek tulajdonképpen oda fognak vezetni, hogy az Európai Uniós halászok megint csak nehezebb helyzetbe kerülnek. Tehát valóban elindul egy láncreakció, és nem csak a közvetlen hatásokat kell figyelembe venni, hanem a közvetett hatásokat is. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni a véleményüket. Izaskun, Bilbao. Izaskun Bilbao, köszönöm szépen elnök úr. Miután én is szeretnék köszönetet mondani a három előadónak, a ö, helyzet felmérésért, illetve a jogi javaslatokért. Nagyon jól rámutattak ö, bizonyos megoldási lehetőségekre is, illetve a különböző következményekre. Úgy gondolom, hogy ez az elemzés ez nagyon hasznos lesz a majd a tárgyaló feleknek. Sok mindenről lehet itt vitázni, de ugye nem tudjuk, hogy mi lesz majd a végeredmény. Nekem úgy tűnik, hogy ez egy olyan dokumentumokról van szó, amelyek mindenképpen hasznosak lesznek a tárgyalóknak. Van két kérdés, amit viszont szeretnék megemlíteni, és a három előadóhoz célzom a kérdéseimet. Abban az esetben, hogyha a Skócia népszavazást kér és igennel szavaznának, vagy hogyha Észak-Írország hallottuk bizonyos Európai Uniós szóvivőket, akik azt mondták, hogy esetleg le, hogyha lenne Írország és Észak-Írország között egyesülés jönne létre, akkor az a, automatikus lenne a csatlakozásuk az intézményekhez. Ezt is vizsgálták-e, illetve ennek milyen jelentőséget, értéket tulajdonítanak? Köszönöm, Erik Strom. Köszönöm szépen. Én is szeretnék összetett mondani az előadóknak a nagyon értékes uh, előadó, előadásokhoz, illetve a forgatókönyvekhez. A legzavaróbb az talán az, hogy mi lesz az adatkapcsolatokkal 500 millió euró azért, hogy tudományos tanulmányok készüljenek, ez eléggé zavaró. De a kérdésem arra vonatkozik, amit említettek az SFP-vel kapcsolatban, illetve, ha jól emlékszem, Aguilera Garcia asszony is említette, hogy mennyire ö, jövedelmező az Egyesült Királyságnak az, hogyha hozzájutnak. Persze az északi egyezmények is fontosak, de nyilván érdekes lehet az egyéb megállapodásaink, amelyek vannak. Engem elsősorban ez érdekelne. Továbbá nyilvánvalóan van egy politikai akarat, szándék, hogy ezeket a halakat mind ki lehessen fogni, ami majd innentől brit felségvíz lesz, de valójában hogy is van az, hogy a meglévő ö, brit flotta ezt most mennyiben teheti meg? Ugye említették, hogy általában az európai 27-ek a flotta tulajdonosok. Akkor itt milyen lehetősége van az Egyesült Királyságnak arra, hogy ők maguk hozzanak hoz létre egy saját flottát? Egyáltalán lehetséges -e ez? Ez már többször felvetődött. Elnök, köszönöm. Oken úr következik. Köszönöm szépen, Ellen. Én néhány dolog, ami észszerű a a keleti részén az Egyesült Királyságnak, illetve az Észak Shield és Newcastle területén vetődtek fel ezek a ö, halászok rendkívül ö, mérgesek és nagyon elszántak. Ö, úgy érzik, hogy ellopják tőlünk a saját hajó, halaj, mert nem tudnak igazán megélni. Múlt év júniusában a népszavazáskor úgy látták, hogy ismét lehetőségük lesz saját magukat ellátni, gyermekeiknek unokáikat etetni a szakmájukból és eh, külön azok a szabályok, hogy kötelező visszadobni olyan halat, amit fel lehetne használni, és eh, a, a mi eh, ha, a vizeinken halásznak idegen hajók, különösen francia flották, és mi tiszteletben tartjuk a szabályokat, de azért nagyon egyszerű dolgot követelnek ezek, lépjünk ki a közös ö, ö, halászati politikából, és akadályozzuk meg, hogy lerabolják a területeinket külföldi hajók. És mindenki csinálja a saját halával azt, amit akar. Erre mondhatják azt, hogy az Egyesült Királyság nem teheti meg azt, hogy csak úgy egyszerűen kisétál a politikusok, hanem ez bürokratáknak az érve. Pontosan látni kell, hogy mit jelent a briteknek Newcastle és ezek a területeken a Brexit. Úgy gondoljuk, hogy a Brexit az lehetővé teszi, hogy ugyanúgy menjen business as usual, és ne károsuljanak a területünk. Vannak elvárásaink, és a saját sorsunkat akarjuk kezünkbe venni. Semmit nem fogunk ártani másoknak, mert hogyha viszont úgy járnak el, ahogy tervezik, akkor a haragos emberek még jobban fognak haragudni. Tehát engedjék meg, hogy a saját vizeink felett mi döntsünk. Merci, Monsieur Oken. Köszönöm, Oken úr. Nem kívánom kommentálni. Majd később beszélünk. Ódiszt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Talán jó az, hogy éppen most kerülök sorra. Nemrég a brit halászati miniszter beszédét hallottam. Ő elismerte a halászati alap jelentőségét, és azt mondta, hogy a jövőben is ezt megteszi, és talán a UKIP képviselőnek is ezt el kellene magyarázni. Ami az EU tagállam egyes tárgyalásait illeti az Egyesült Királyságban, hát ehhez képest azt gondolom, hogy hálás vagyok ahhoz, hogy mind a 27 tagállam bejelentette, hogy közösen akarják ezen tárgyalásokat vezetni, mert meggyőződésem, hogy nem lesznek nyertesei, egyes nyertesei, hanem minnyáján nagyon sokat veszíteni a Brexittel. A UKIP is. Fontos számomra, hogy az adatbegyűjtés és a kutatás továbbra is együttműködhessen a jövőben is. Remélem, hogy ez a jövőben lehetséges marad, hiszen adatok és kutatás nélkül sem az Egyesült Királyság, sem az EU nem rendelkezhet észszerű halászati politikával. Ami a relatív, relatív stabilitással kapcsolatos intézkedések átgondolását illeti, ezt is fontosnak tartom, de egyelőre nem egyértelmű számomra, hogy milyen megoldást találunk majd, erről még tárgyalnunk kell. És szeretnék köszönetet mondani az Észak-tengeri kezeléssel kapcsolatban nagyon sok segítséget kaptunk a kollégáktól, és azt gondolom, hogy a kollégákkal közösen szeretnénk a három előadónak ezzel kapcsolatban köszönetet mondani. Természetesen át kell gondolni a kvótacserét is a brit halászokkal közösen, hogyha ha a közös halászati politikát elismerik a jövőben is, és hát nem tudom elképzelni azt, hogy a britek hirtelen most ö, nulláról szeretnének újraindulni. Tehát szeretnék kérni mindenkit, és remélem azt, hogy közösen tudunk majd tárgyalni, és nem egyes tagállamok fognak tárgyalni. És a jövőben az lesz a cél, hogy fenntartható és az érintett tagállamok számára előnyös halászatot tudjunk fenntartani, az Egyesült Királyság számára is. Kérem, hogy gondolják át, hogy a valóság micsoda, hiszen ezzel kapcsolatban nagyon komoly fenntartások vannak. Köszönöm. Merci, Madame Rodust. Ricardo, Ciao Santos. Köszönöm szépen, Ricardo dos Santos. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék gratulálni a három előadónak. Úgy gondolom, hogy olyan kérdésekről hallottunk, amelyek rendkívül komplexek, és a különböző együtthatások is nagyon fontosak. Világosak voltak az előadások, és ez nagyon hasznos volt. Nem szeretnénk ugyanakkor el tehát a mai meghallgatáson nagyon sokat tanultam. Rendkívül bonyolult, komplex kérdésről van szó. Egyébként az első előadó ezt mindjárt el is mondta. Egyrészt van forráshoz való hozzáférés kérdése, piaci kérdések, a, akik a halászatból dolgoznak, akik feldolgozásból, a vállalatok bejegyzése is felvetődik kérdésként. Tehát nagyon remélem, hogy a halászat meg fogja kapni azt a ö, jelentőségem, amit megérdemel. Én optimista szeretnék maradni. Én nagyon jó kapcsolataink vannak olyan országokkal, amelyek nem részei az Európai Uniónak, például Norvégia. Norvégia nagyhatalom halászat területén, Izland is és remélem, hogy a dolgok megfelelően kerülnek majd rendezésre. Itten vállásról van szó, Más esetekben ugye nem volt házasság. A vállás mindig nehezebb, mint hogyha nincs házasság, de ezt a helyzetet tisztázni kell. Szeretnék most a felvetett aspektusokra koncentrálni, többek közt, amiket Döring kollega említett. Vannak bizonyos vonakodások a tudományos adatokkal, illetve ismeretekkel kapcsolatban. Nem hiszem, hogy uh, itten uh, probléma kellene. Az Egyesült Királyság uh, nagyhatalom a halászati kutatásokban, uh, tenger gazdálkodásban és egyebekben. Az Egyesült Királyság nagyon jól tudja, hogy ahhoz, hogy szuverén lehessen, nagyon jó ismeretekkel és adatokkal kell rendelkeznie, mert el kell kerülni a, az ismeretek hiányás. Aztán ott van egy nemzetközi uh, szervezet, amelyik a tenger kiaknázásáért felelős, és mindazon a, országok, amelyek tagjai az Európai Uniók ugyancsak érintettek ebben a nemzetközi szervezetben is. És ott vannak a különböző tudományos tanácsok, ezek nem megkerülhetőek, a források közösek, és a halálomány is közös. Emlékeztetni szeretnék, hogy ez a természetnek a kiaknázása, és ezt mindenképpen közösen kell végeznünk. Van kockázat, az a kockázat pedig az, hogy a halászati miniszterek, akik általában megtapsolást kapnak a saját tagállamokban, őket inkább érdekli az, hogy mennyi a kvóta, mint az, amit a tudósok mondanak. Ez egy kockázat, és ez komoly károkat okozhat de mindenképpen előtérbe kell helyezni a tudományos ismereteket, a tudományos ismeretek léteznek, és a tudományos tanácsokat kell inkább tiszteletben tartani ahelyett, hogy plusz kvótákat kérgeznénk. Ricardo, köszönöm. David szeretne még valamit hozzátenni, de nagyon röviden. Jó, rendben, rendben. Vo- Itt hallottunk néhány kommentárt különböző dolgokról nincsen esélye a skót népszavazásnak, szavaztunk róla a skótok is részei, és gyakorlatilag elveszítettek helyeket a parlamentben, szóval erről szó nincs. Ami pedig a flottát illeti, megvannak a flottáink, és éppen az a, azt várják, hogy kifuthassanak. Tehát Amennyi halra szükségünk van, azt mi ki is tudjuk magunknak fogni. Ami pedig a tanulmányokat illeti, komoly befizetői vagyunk, a mi pénzünkből is készítették ezeket, tehát ezen nincs igazán mit vitázni ami Írországot illeti, az írek sokkal jobban le, helyzetben lesznek a Brexittel, csak idő kérdése. Ami pedig a szuverenitás illeti, Nagy-Britannia az elnök félbeszakítja, tehát mi úgy gondolom, hogy a saját ügyeinket mi megfelelően tudjuk intézni. Elnök, köszönöm szépen, David. Jó, rendben. Sean Kelly következik. Utána a tudósoknak adjuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam ezt a rendkívül összetett kérdéskört, hogy mennyi ideig tartik ez, tart majd ez, és hát egyszerűen senki sem tudja erre a választ. Azt tudom biztosra, hogy nem lesz Írországban népszavazás arról, hogy, az, hogy Írország kilépne az EU-ból hiszen mi azt támogatjuk, és egyre inkább támogatjuk az ír lakosság körében 90%-ban, hogy az EU tagja maradjunk, tehát mi a 27 tagállam részét képezünk, ott is maradunk, és reméljük, hogy tudunk majd megállapodásra jutni az Egyesült Királysággal a 27 tagállamok köréből. Úgyhogy teljesen céltalan arról beszélni, hogy Írország kilépne az EU-ból. Én ebben ugyanolyan biztos vagyok, kedves Sean, soha nem kétkedtünk abban, hogy Írország az EU részét fogja képezni. Ebben egészen biztosak vagyunk, mint az összes ö, többi 27 tagállam, kivéve az Egyesült Királyság. Ö, ott népszavazással így döntöttek, ezt tiszteletben kell tartanunk, hiszen a polgárok döntöttek így. Most persze a részletekről beszélünk. Javasolnám, hogy adjuk meg a szót az előadóinknak hiszen több kérdést is kaptak. Kérem, hogy akkor ők maguk között osszák fel a kérdéseket. Persze kezdhetjük a szokásos sorrendben Szobrinó úr először, utána Lögálik úr és Döring úr utolsóként. Szobrinó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, hát ez valóban aknamező. Hogy ezt hogy lehet elkerülni, nem tudom. Sok kérdést kaptunk, de nem mindegyik vonatkozik az én előadásomra, úgyhogy néhányra az engem érintő kérdésekre fogok most válaszolni. Elég gyors választ adhatok egy kérdésre, mi szerint az Egyesült Királyság és a bilaterális halászati megállapodások jelenleg érvényben vannak. Én úgy gondolom, hogy a kilépéssel az Egyesült Királyság harmadik országá válik minden szempontból. Tehát akkor új megállapodásról kellene tárgyalni. Hogyha valami más szeretnének, akkor erről kell majd ismét tárgyalni. Én ezt így látom. De amíg az Egyesült Királyság még érvényesen nem lépett ki az EU-ból, addig ezen megállapodások érvényesek, és a jegyzőkönyvek, a pénzügyi kötelezettségek érvényesek, tehát az adott részét az Egyesült Királyságnak továbbra is be kell fizetnie. Ugyanúgy, mint más pénzügyi kötelezettségek esetén. Francisco Michel Mon képviselő tett fel több kérdést is. Az egyik legnehezebb téma az lesz, hogy a problémákat, azon problémákat hagyjuk megoldani, amelyek az Egyesült Királysággal kapcsolatban egyrészt a e, tengeri vízi megállapodások tekintetében felmerül, és a halászati megállapodásokkal kapcsolatban is, hogyha lesz ilyen. Amíg az Egyesült Királyság konkrétan még nem lépett ki az EU-ból, addig erről az Európai Uniós Bíróság joggyakorlatát kell alkalmazni, ezt már elmondtam. De eljön majd az az idő, amikor megtörténik a kilépés, és akkor új megoldást kell találni. Elhangzott, hogy nem szeretnék tovább alkalmazni az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatát, Hát a kereskedelmi megállapodások alapján sok különböző lehetőség létezik. Nem feltétlenül kell a WTO felé fordulni, ez rendkívül bonyolult és időigényes, lehetne rugalmasabb megoldásokat is keresni. Választott bíróságok, közvetítői tevékenységek, hogyha már az Európai Unió bírósága nem kompetens. Ami konkrétan ö, szűk értelemben a halászat jövőjét illeti, hogyha problémák merülnek fel a szerződött felek között, Egyesült Királyság EU között, milyen megoldási mechanizmusok léteznek. Ha az eddig meglévő eszközök már nem állnak rendelkezésre, a vegyes bizottságok békésen találtak eddig megoldásokat, hát ennek már vége. Most már ezen eszközöket nem lehet alkalmazni az új helyzetre. Az új megoldások egyrészt nemzetközi joghoz nyúlhatunk, de a hágai törvényszékhez, a nemzetközi törvényszékhez, de ez rendkívül bonyolult lenne, és az biztos, hogy csak konkrét esetekre lehetne a tengeri jogot alkalmazni. Tehát őszintén szólva, azt gondolom, hogy új megoldást, új mechanizmust kell kialakítani. De őszintén szólva el kell, hogy mondjam, én magam sem tudom, hogy ezen új megoldás hogyan kellene, hogy kinézzen. Elhangzott még egy kérdés felém. A kollégák nevében nem beszélhetek, de mi van annak az eshetőségével, hogy esetleg Skócia függetlenné válik, vagy Írország, hogyha egyesülne? Nos, ezen kérdéseket én nem vizsgáltam. Esetleg az is igaz, hogy nem értek teljesen egyet azzal, hogy Skócia függetlensége egyből automatikusan EU tagsághoz vezetne-e. Ha Észak-Írország az ír köztársasággal egyesülne, akkor elképzelhető egy olyan eljárás, amely a német egyesítéshez lenne hasonló. Akkoriban nem volt belépési megállapodás. És hát Skóciával kapcsolatban más lenne a helyzet, akkor őknek be kellene állni a sorba, és megvárni, amíg foglalkoznak az ő belépési kérelmükkel. Persze halászati szempontból ez a forgatókönyv akkor teljesen felforgatná az eddigi helyzetet, hiszen Skócia rendkívül jelentős szereplője az európai halászatnak. Nem tudom, hogy kihagytam-e valamit. Én személy szerint nemzetközi joggal foglalkozó kutatós, kutatóként személyes véleményet tudom elmondani. A Menila Ceuta kérdésének semmi köze nincsen Gibraltárhoz. Az ENSZ is ezt így definiálta. Tehát egészen más helyzetről van szó. Gibraltárnak semmi köze Ceutához és Meliához. Köszönöm. No, no, no. No, no, on va pas, on va, on va... Elnök, bravo. Nos, hát most Gibraltár státuszáról nem fogunk vitát nyitni, már így is van elég gondunk a Brexittel, a halászattal, úgyhogy tényleg nem itt fogunk erről dönteni. Köszönöm, Szobrino úr. Maradjanak csöndben. Lögalik úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok a lehető legrövidebben válaszolni, és csak azon kérdésekre válaszolni, amelyek az én területemet érintik. Egyértelmű, hogy Izabel Toma is elmondta, hogy a tengeri termékek ágazata olyan, ahol az európai integráció a lehető legmagasabb szinten van. Az érintett gazdasági szereplők kategóriája kategóriájától függetlenül mindegyiket fogja érinteni a Brexit, vagy pozitív, vagy negatív módon az egyes területeken. Megpróbáltuk a helyzetet a lehető leg teljesebben és legőszintébben bemutatni az egyes gazdasági szereplők tekintetében. A lehetséges, elképzelhető forgatókönyvek alapján, hiszen a vitákban, az anyagokban állandóan találkozhatunk egyfajta kompromisszummal, miszerint, hogyha szabad a hozzáférés az erőforrásokhoz és kölcsönös és közben az egyes piacokhoz is szabad a hozzáférés, ez tehát a status quo lenne. Nos, hogyha ezzel ellentétes helyzet alakulna ki, nem férünk hozzá az erőforrásokhoz, vagy természeti forrásokhoz, és nem férünk hozzá a piacokhoz sem. Nos, ebben az esetben a két érintett fél nél lennének olyan gazdasági szereplők, akik, akiket ez előnyösen, másokat pedig hátrányosan érintene. Egyebek mellett a feldolgozóiparra is gondolunk. Úgyhogy még részletesebben kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, de a jelenlegi formátumban nem tudtunk foglalkozni. Ami azt a konkrét kérdést illeti, hogy a halászati erőforrást mennyire lehet átvinni, amennyiben nem kapunk hozzáférést a brit vizekhez, a 27 EU-s flotta nem kap hozzáférést. Itt két lehetőséget látok. Az egyik az a helyzet, ahol az Európai Uniós tagállamok kvótával rendelkeznek azért, hogy az erőforráshoz hozzáférhessenek, és akkor ez kapcsolódik ahhoz, amit a két társ előadóm elmondott, azzal kapcsolatban, hogy mennyire lehet ebben az esetben újra tárgyalni az egyes országok kvótáit. Aztán van a másik lehetőség, olyan, olyan erőforrások, amelyekre nem vonatkoznak kvóták. Tehát bizonyos területeken ez, mondjuk jól ismerem a Lamas csatorna esetét, ott 50%-os azon halálományok része, amelyekre nem vonatkozik, nem vonatkozik kvóta a kirakodásokból. Tehát bizonyos területeken van lehetőség arra, hogy esetleg átalakítsák a kvótákat, ezen el lehetne gondolkozni, de tudván, hogy milyen jellegű átalakításokról, átvitelről lenne szó, ez azért bizonyos flották esetében nagyon bonyolult lenne. Például a francia flotta eléggé polivalens, de ez sokkal kevésbé igaz a holland vagy a belga flottákra, vagy a német flottát is ide vehetjük. Ők inkább szakosodtak például a nyíltvízi halakra, és annak nagyon, náluk nagyon kevés lenne a lehetősége az ilyen öm, átcsoportosításokra. Elnök, köszönöm szépen. Végül pedig Ralph Döringnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak még megerősíteném, hogy itt a heringet mutattuk be, olyan halfajta, amelyel kapcsolatban komoly problémáink lehetnek, hogyha az brit vizeken kívül kellene a kvótát lehalászni. Más állományok csak elég kis területeken vannak, és azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz lenne. Összességében a 27 EU tagállam és a nyolc tagállam számára a brit vizeken kívül ezen kvótát lehalászni, azt nagyon nehezen tartom elképzelhetőnek. További kérdés. Egyoldalú kvótaemelés, hogyha az Egyesült Királyság egyszerűen úgy döntene, hogy ö, saját maga a magasabb kvótát kérne. Nos, ö, hát mindig vannak ezzel problémák. Általában kijelenthetjük, hogy sokat beszéltünk arról, hogy bizonyos forgatókönyvekkel mi történne, hogyha bizonyos kvótákat másként osztanának el, és úgy döntöttünk, hogy ez tiszta spekuláció lenne. Hogy mi történne, hogyha Skócia bennmarad, hát azt gondoljuk, hogy tudományos elemzés szempontjából ez egyszerűen csak spekuláció lenne, hogy mi történne, ha. Senki sem tudja, hogy a tárgyalások a többi kvótálosztásról hogyan fognak menni hogy ha most vennénk egy olyan forgatókönyvet, akkor a kérdés az, hogy ez mennyire reális egyáltalán. Úgyhogy azt gondolom, hogy most korlátozottan kell megközelíteni ezt a kérdést. Ez a helyzet, ezek lesznek a nehézségek, és utána majd megnézzük, hogy hogyan mennek tovább a dolgok. Nem lehet előre spekulálni arról, hogy mi történik, hogyha ez vagy az történne. Azt mi nehezen tudnánk kezelni és természetesen ez igaz arra is, hogy a, hogyha valaki egyoldalúan akarja emelni a kvótát, nos, az északi tengeren 15 éve, 40 éve dolgozunk együtt, a, volt túlhalászat, most javul a helyzet, és a halászok problémáinak az egyik része a német halászoknál pont abból adódik, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt túlságosan magas kvótákat határoztak meg. Persze azt mondhatjuk, hogy akkor nulláról kezdjük az egészet előről, hogy most akkor itt mindent tiszta lappal indítunk, de én azt gondolom, hogy olyan komoly az együtt, az együttes fellépés, a közös halászat történelme, a közös állományok, hogy egyszerűen a jövőben is közösen kell majd kezelni ezen kérdéseket, akkor is, hogyha az Egyesült Királyság kilép. Ebből a szempontból ami a korábbi irányítást illeti, azért az bizonyos szempontból sikeres volt. Aztán, hogy az egyes országok, az egyes flották szempontjából ez hogyan fog kinézni, az ott komoly eltérések lesznek. Minden egyes országban vannak olyan flotta részek, amelyek azt mondják, hogy mi másként szeretnénk valamit megoldani. ami az adagyűjtést és a kutatást illeti. Hát én szívesen lennék olyan optimista, mint ön, és azt mondani, hogy nem lesz változás. Különbséget kell tenni az adatgyűjtés, az olyan adatgyűjtés között, amely biológiai szempontokat vesz figyelembe. Én közgazdász vagyok, tehát a kutatásban, az adagyűjtésben nagyon nagy a különbség a biológiai adatok között, ahol biztos, hogy ez folytatódni fog. Aztán van a gazdasági oldal, ahol nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban milyen kihatásai lesznek a Brexitnek, hogy fent tudjuk-e tartani az együttműködést úgy, mint korábban ha az Egyesült Királyság azt mondja, hogy az ISIS kötelezettségeinknek mi eleget akarunk tenni, hát sokkal nehezebb lesz ezt megtenni. A kutatással kapcsolatban, hát megint csak a kutatási keretprogramtól függ. Az Egyesült Királyságnak komoly szerepe van a mostaniban, és a kérdés az, hogy a jövőben mi lesz a helyzet. Hát én is azt remélem, hogy fennmarad a britek érdeklődése abban, hogy fenntartsák az együttműködést, a kutatást, és nagyon sikeres volt eddig a kutatás az elmúlt években. Úgyhogy remélem, hogy nemzetközi szinten is ezt tovább tudjuk vinni. Merci beaucoup, Monsieur Dorin. Köszönöm, Döring úr. Jan? Igen, kérlek. Általában nem szoktuk, de ezért megadom a szót. Észak-Írország képviselőjeként. Köszönöm, elnök úr! Elnézést, hogy kiben járkáltam telefonhívások miatt, ezért nem szólaltam fel a fővitában. Két rövid észrevételem lenne. Alapvetően ez egy halászati szakbizottság. Ezért azt gondolom, hogy a szuverenitás kérdése, amelyeket elhang, itt hallhattunk, a demokratikusan kifejezett nép akarat körében kell megvizsgálni. Tudom, hogy Gibraltárral kapcsolatban elvárások vannak, és a spanyol kollégák emiatt izgatottak, és még a az úgymond független szakértők is így vannak ezzel, de ez volt Gibraltár demokratikus döntése, az ott élők döntése. Ami pedig Észak-Írországot illeti. Észak-Írország ki fog lépni az EU-ból az Egyesült Királyság többi részével együtt. A kollégáknak elmondanám, hogy a múlt héten publikáltunk egy Life and Time kutatást. Ez egy nagyon komoly felmérés az észak-ír lakosság körében különböző aspektusokkal kapcsolatban. Érdekes volt azt látni, hogy a Brexit döntés semmilyen komoly növekedést nem mutatott arra, hogy a ír köztársasággal egyesüljünk. Azt gondolom, hogy itt a halászati szakbizottságban a halászati kérdésekkel kell foglalkoznunk elsősorban. Általában véve, ami a halászatot illeti, minden, ami elhangzott a szakértők részéről is, abba az irányba mutat, hogy azt kell megnéznünk, hogy hogyan lehet mindkét fél számára előnyös megoldást találni. Ezzel lehet a fenntartható halászatot mindenki számára biztosítani, az Egyesült Királyság és a 27 EU tagállam számára is. Köszönöm a türelmüket. Pardon Je vous écoute, Madame Thomas, je n'ai pas entendu. Allez-y, allez-y. Non, mais dites-moi. Pardon, mais... Euh... Isabelle Thomas. Hát halászati szakbizottság van itt. Most... Elnök, én is ezt akartam mondani. Ha Gibraltárról akarnak beszélni, Észak-Írországról, vagy ilyesmiről, hát nem. Ha a halászatról akar beszélni, rendben, vagy Baszkföldről még esetleg. De én a halászatról és a Brexitről beszélek. Jó, jó, rendben. Nos, nem, a kérdésem a politikára vonatkozott. Politikai jellegű kérdés volt, amit feltettem, és nem arról beszéltem, hogy Skóciával, Észak-Írországgal mi fog történni, vagy Írországgal. Mindnyáján tudjuk, hogy az európai intézmények arról beszéltek, hogy a halászatra milyen kihatásai lesznek ennek. Én csak erről beszéltem itt ezzel kapcsolatban. És Skóciára is ugyanez igaz. Igen. Hát meglátjuk, hogy mi történik. Ceuta, Melilla, Gibraltár esetében ugyanez a helyzet. De nagyon negatív következményei lehetnek ennek, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy 24 vagy 25 tagállamnak kellene erről dönteni. A kérdésem, mert mások politikai célokra használták fel, nekem egyáltalán nem ez volt vele a célom. Igen, hát mi képviselők vagyunk, jogunk van politikai kérdésekről beszélni. De a ma délelőtti kérdés a Brexit kihatása az európai halászatra. Még egy utolsó hozzászólást engedélyezek, hiszen Meredith McGuinness néha eljön hozzánk, és ő kért most szót. Meg is adom neki két percben. Köszönöm, elnök úr. Remélem, hogy még az én hozzászólásom után is szeretni fognak itt engem, csak egy kicsit, hogyha lehetséges. Nos, én a halászati szakbizottságban nem vagyok sem tag, sem póttag, úgyhogy ide bekéreckedtem, hiszen nagyon fontos ez a kérdés számomra és az országom számára. Semmi, senki sem tökéletes, mondja az elnök. Senki sem tökéletes. Ön nem halászati tag, erre mondom azt, hogy senki sem tökéletes. Kérem, folytassa. De szeretnék az lenni. De most komolyan köszönetet mondanék az elnöknek, hogy itt a szakértőket meghallgattuk. Nagyon sok munkánk lesz azzal, hogy elemezzük a megkapott információkat. Ahogy a mellettem lévő kollégám elmondta, olyan megállapodásra van szükség, amely a polgáraink érdekeit képviseli, elismervén azt, hogy az Egyesült Királyság kilép az EU-ból. Politikai szempontból mint Diane Dodds, és én is tudjuk, Sonkeli és más kollégák is, hogy ami az Ír köztársaság és Észak-Írország, tehát az Ír sziget jövőjét illeti, van nagypénteki megállapodás, erről most nem kell vitázni. Azt remélem, hogy a Brexit-tel kapcsolatos tárgyalás a halászati politikával kapcsolatban a lehető legkiegyensúlyozottabb lesz. Úgy, ahogy azt hétfőn már elindították. Azt gondolom, hogy elővigyázatosan kell ezen tárgyalásokat elindítani, tudván, hogy mennyire kényes kérdésekről van szó, ez ma is elhala, elhangzott, és tudván azt, hogy hogyha nagyon polarizálódnak az álláspontok, akkor nem lehet majd megállapodni, pedig erre nagy szükség lenne. Köszönöm, hogy megengedte, hogy itt hozzászóljak. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm hogy eljött Meredith. David már kétszer kapott szót, kétszer. Úgyhogy lezárom ezt a témát. Egyszerűen annyit mondanék, hogy annak ellenére, hogy hát ele, kerülhetetlen, hogy ilyen viták során azért vannak szélsőséges nézetpontok is, én mégiscsak örülnék annak, hogy mennyire nyugodtan, higgadtan sikerült ilyen rendkívül kényes kérdésekről beszélnünk. azt a következtetést tudom levonni, hogy egyrészt gratulálnék az előadóinknak, nagyon nagy szükség volt arra, hogy meghallgassuk őket, és egyre több szükségünk lesz rájuk a jövőben. Azt tudjuk megállapítani, amit már eddig is tudtunk, hogy a halászatra nagymértékben kihat a Brexit. Más területekre is, de a halászat az egyik legérintettebb, evidens földrajzi okokból. A mi célunk az, hogy mindenki számára előnyös legyen a megoldás. Az európai halászok számára és a brit halászok számára is. Ez a cél, hogy mindenki számára előnyös lesz ez a megoldás. Ehhez közös, kollektív megoldásra van szükség. Biztos vagyok abban, hogy ezt el is fogjuk érni. Ennyit akartam mondani. Köszönöm, hogy ennyire összetett vitát tudtunk folytatni, és azt is, hogy ennyire nyugodtak voltunk. Én rosszabbra számítottam. Köszönöm, tisztelt kollégák! Biztos a születésnapomra adták ezt ajándékul. Köszönöm. Donc, donc si, vous, si, si je suis obligé de payer un coup à tout le monde... Hát ha mindenkit meg kell hívnom egy pohár borra, akkor a sokba fog nekem kerülni. Úgyhogy térjünk is át egyből. A, először is, hogyha valaki szeretné a termet elhagyni, kérem, hogy azt most tegye meg. Müszka úr, hogyha lehet kicsit csendesebben. hogyha valakit nem érdekel a következő része az ülésnek, akkor az mehet. Nem, nem, csak vicceltem. A 11-es napi rendi pontra térünk át. Bon, mes chers collègues, si vous voulez bien, on va aborder le, le dernier point de notre. Euh, Akkor nézzük a délelőtti napirendünk utolsó fennmaradó pontját. Megváltoztattuk ugye a napirendet, tehát a délcsendes óceáni regionális halászati gazdálkodási szervezetet létrehozó egyezmény hatája alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, védelmi és ellenőrzési intézkedésekről van szó. Engström asszony az előadónk, és ezt a jogalkotási jelentést a zöldek kapták meg április 25-én. A bizottsággal fogunk eszmecserét folytatni. Luis Mollédot keresem a bizottság részéről, hogyha itt van, akkor késekedés nélkül megadom neki a szót. Thank you, uh, Mr. Chair. Uh, good morning, uh, everybody. Thank you for uh, in inviting us to be here today. Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm szépen, hogy itt lehetünk a mai napon. Stefan de Pipere a főigazgató nevében elnézést szeretnék kérni. Elvileg úgy volt, hogy ő jön el a mai ülésre, de egy másik ülésre kellett mennie, és úton van idefelé, tehát nem sokára megérkezik ő is, addig is engedjék meg, hogy én magam bevezessem önöket ennek a témának a rejtelmeibe. Szeretném elmondani az átültetési eljárás bonyolultságát. Gondolom, hogy az ikat átültetésének kapcsán megvan már a megfelelő tapasztalatuk, de Jelenlegi esetben tulajdonképpen arról van szó, hogy át kell ültetni, és le kell fordítani egy olyan szöveget, amit más fórumon más szervek fogalmaztak meg, és ezt kell átültetni Európai Uniós nyelvezetre és az Európai Uniós joganyagba, amely rendkívül összetett eljárás. Hosszú tárgyalások, utolsó pillanatban meghozott döntések előzték meg ennek a szövegnek az elfogadását, és a megfogalmazás nem mindig tökéletesen tiszta, ezt szeretném elmondani, csak hogy lássák, hogy milyen nehéz a mi munkánk, amikor át kell ültetnünk ezeket a szövegeket. Tulajdonképpen konkrétan 12 állománygazdálkodási és állomány védelmi át, ö, intézkedés átültetéséről van szó, az SPRFMO nevében. Ez tulajdonképpen viszonylag új szervezet, az első éves ülésére 2013-ban került sor, és azóta minden évben elfogadtak új jogalkotást, állományvédelmi vagy állománygazdálkodási intézkedéseket, amelyek az Európai Unió számára is jogilag kötelező érvényűek. Tehát a e mögött az egész munka mögött az áll, hogy ezeket az intézkedéseket átültessük az Európai Uniós jogalkotásba egyelőre egy rendelet tervezet formájában. Az állománygazdálkodás és állományvédelmi szöveget a lehető legjobb tudásunk szerint fogjuk átültetni. A szabály az, hogy olyan intézkedéseket nem kell átültetnünk, amelyek már uh, itt az Európai Unióban léteznek, tehát amelyek az IUU, vagy pedig az állományvédelem ellenőrzésének tekintetében már létező intézkedések, azokat nem kell újra átültetnünk. Amikor rendelettervezetről van szó, akkor sokszor az az érzésünk, hogy bizonyos elemek hiányoznak, hogy, ezzel besz- hogy erről határozott-e már a tudományos bizottság, vagy sem. Na most ez azért van így, mert a rendelettervezetbe ugye nem viszünk át minden egyes szöveget, csak azt ültetjük át, ami a saját tagállamaink számára jogilag kötelező érvényű, vagy a saját hajóink számára jogilag kötelező érvényű. Tehát, hogyha valaki elolvasta a rendelettervezetet, valóban az lehet az érzése, hogy bizonyos részek hiányoznak, de ezek szándékosan hiányoznak. Mint ahogy mondtam, 11 állománygazdálkodás és állományvédelmi intézkedés átültetéséről van szó. Ezek egy része a tekról szól, egy másik része a mélytengeri halászatról, az IUU tevékenységekről, a hajók engedélyezéséről, a kikötői ellenőrzésekről, ellenőrzésekről az országon kívüli felülvizsgálatról, illetve az esetlegesen elfogott vízimadarakról és az új és feltáró halászatról. Vannak olyan állománygazdálkodás és állományvédelmi intézkedések, amelyeket kihagytunk, mert ezekre már vannak vonatkozó jogszabályok, például a hajókon történő ellenőrzések, illetve a nemzetiséggel nem rendelkező hajók esete. Összesen 37 cikkről van szó, és ez tulajdonképpen öt fejezetre osztható. Először a hatály és a definíciók, utána a gazdálkodás és védelmi intézkedések bizonyos halfajok esetében, gazdálkodás és védelem bizonyos halászati eljárások esetében, a módosítások lehetősége, a delegált aktusok és a hatályba lépés fejezete. Rendkívül sokat tanultunk a jelenlegi ICAT átültetési eljárásból, és tulajdonképpen a lehető legjobban megpróbáltuk követni az ICAT-es modellt. Ennek az egész feladatnak az elsődleges célja tulajdonképpen az, hogy a lehető legjobban ragaszkodjunk az eredeti SPR tmo eh, állománygazdálkodás és állományvédelmi szöveghez. A tanácssal való vitákban nagyon hatékonyan tudtunk előre haladni, és mindenképpen úgy gondolom, hogy az ő módosításaik sokkal jobbá tették a szöveget, és szeretnék is köszönetet mondani a tanácsnak ezért. Mindezek után azt is el kell mondanom, hogy azért volt olyan pont, amiben nem tudtunk megegyezni a tanácssal. A hetes cikk a nyolcas cikk a rendelettervezetben. Mi szigorúbb szabályokat szerettünk volna alkalmazni ebben a tekintetben az eredeti szöveghez képest. Ők viszont a védelmi intézkedéseket tartották fontosabbnak. a tengeri madarak tekintetében tehát a mi alapvető célkitűzésünk az volt, hogy szigorúbb intézkedéseket alkalmazunk, és ebben nem tudtunk megegyezni a tanácssal. Az Európai Uniónak már van cselekvési terve a tengeri madarak védelmének tekintetében, ez egy cselekvési terv a tengeri madarak véletlen elfogásának megelőzésére. Ez a parlament és a tanács határozata. 2012-es határozatról van szó. Tehát az Európai Uniónak már megvan a specifikus célkitűzése, ez a harmadik célkitűzés, amely kimondja, hogy minden egyes hajónak meg kell néznie, hogy az az akap ajánlásait követik-e. Ez az a szervezet, amely a tengeri madarak védelmével foglalkozik. Na most ezt a megközelítést szeretnénk alkalmazni, mert ez fenntartható, technikailag megvalósítható, tehát gyakorlati megvalósítása egyszerű, és nem ró a hajókra külön terheket. általában nagy és modern európai hajókat érintenek ezek a szabályok, amelyekkel minden technikai lehetőség megvan ezeknek a szabályoknak az alkalmazására megvannak a tudományos adatok a tengeri madarak tekintetében, és megpróbálunk természetesen további információra szert tenni, hogy megalapozottabb döntéseket hozzunk, hiszen jelenleg pusztán korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre információ. A közös halászati politika második cikkében vannak már óvatosságra intő intézkedések, a tengeri madarak kapcsán. Ezt is természetesen maximálisan alkalmazzuk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Nina Engströmnek adom meg a szót az előadónknak. Köszönöm szépen, várom ezt a nagyon érdekes munkát önökkel együttműködésben. Amennyire értettem, tulajdonképpen a világ óceánjainak egy negyedét érinti ez, ami valóban nagyon lényegessé teszi ezt a kérdést. Tulajdonképpen nincsenek most kérdéseim a bizottság irányába. Most hallom először ezt a tájékoztatást, és nagyon jónak tartom, hogy megpróbálják a tengeri madarak véletlen elfogásával kapcsolatos kérdéseket tisztázni a véletlen befogás kapcsán csak madarakról van szó, mert nagyon sok esetben madarak és tengeri állatok véletlen befogása szerepel a szövegben. Köszönöm szépen, nem is szeretnék ezzel kapcsolatban többet egyelőre elmondani. Várom az együttműködést a bizottsággal és az árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Paco Milamon következik az egyik árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen! Nagyon sok mondani valóm nekem sincs ebben a témában. Átültetésről van szó, és reménykedem abban, hogy nem lesznek ezzel kapcsolatban komoly problémák. Természetesen részletesen el fogom majd olvasni a szöveget, és együtt fogok működni az előadóval. Egy megjegyzést engedjenek meg. Mint említettük volt, ugye átültetésről van szó, és itt 2013-as intézkedésekről beszélünk. A kérdésem az, hogy ez a négy év, ez tulajdonképpen észszerű periódusnak tekinthető abból a szempontból, hogy meg tudjuk ítélni, hogy a 2013-as intézkedések még most is ugyanúgy megfelelőek és átültethetőek-e. Hogyha megnézzük a dél-csendes óceáni régióba tartozó halászati gazdálkodási szervezet eljárásait, akkor azért láthatjuk, hogy ez a négy év azért elég hosszú időszak. Az Európai Unióban meghozott vagy meghozandó döntések az átültetés kapcsán mindenképpen meg kell, hogy őrizzék az egyenlő bánásmód elvét a piacon, tehát hogy semmilyen diszkrimináció és hátrány ne érhesse az Európai Uniós flottát vagy flottákat. Ez egy olyan elem, ami remélem, hogy megjelenik majd a vitában. Tudom, hogy még csak most kezdtük el ezt a munkát, természetesen a szöveget ától szettig át fogom olvasni, és építő együttműködésre számíthatnak a részemről. Köszönöm szépen, Clara Aguilera. Sí, yo también. Igen, én is a frakcióm nevében szeretnék árnyék jelentéstevőként hozzászólni. Ez a zakta rendkívül konkrét átültetésről van szó, jogi normák átültetéséről Beszéltünk itt már a határidőkről. Nekem úgy tűnik, hogy ez az elcsúszás, ez négy év. Nem tudom, hogy ez a szokásos ö, idő, ö, e, de szerintem nagyon sokat ö, vártunk, túl sokat vártunk azzal, hogy egy fontos jogszabályt átültessünk. ami a közös halászati politikát illeti, ezt a átültetést gyorsabban meg kellene tenni. Nem tudom, hogy ez, a hatá, ez az időszak, ez szokásos -e, vagy ezt éves szinten kellene tenni. Tehát a transponálás, az átültetés, úgy kell megtörténnie, hogy a dél csendes óceáni szervezetnél elfogadásra került ez a szöveg. Ez egyszerűen egy átültetés, ennél nem több. Azért mondom ezt, mert néha azt látjuk, hogy a bizottság kicsi kreatívvá válik, a transponált az átültetett szöveget, tehát amit elhangzott. És akkor van egy dolog, amit viszont nem, jó, nem jól értettem, vagy nem egészen értettem. A bizottság az, a képviselő azt mondta, hogy nincsen megállapodása a tanácssal a 7-es és 8-as cikkek vonatkozásában. Most nem tudom, hogy azt akarta, hogy támogassuk a bizottság, álláspontját parlamentként nem igazán értem, hogy miről van szó, mert megvan a bizottság álláspontja, de most azt akarják kérni, hogy mit támogassuk önöket, hogy egy kicsit módosítsanak a szövegen, vagy miről van szó. Hallottam, amit mondott, de mit akart ezzel mondani? Mi, a, mi az értelme annak, amit ön mondott? A, egyébként együttműködnek, gondolom majd a jelentéstevőnkkel, és akkor azt hiszem, hogy úgy gondolom, hogy itt komolyabb nehézség nem lehet ennek a jogszabálynak az átültetésében, és ennek sokkal gyorsabban kellene történni, mint a négy év, ami kellett a bizottságnak. Én teljes mértékben egyetértek, hogy dolgozzak, együtt dolgozzak a jelentéstevővel vagy másokkal, csak csináljuk ezt minél gyorsabban. Elnök, köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Egy kérdésem lenne a bizottság felé. Ami a jelentés értelmezését illeti, egyebek mellett az AKC a tengeri madarak védelmével kapcsolatos nemzetközi védelemmel tekintetben arról van szó, hogy itt általában hogyha a madarak azért mennek a hálókhoz, mert ott úgy gondolják, hogy ott halat fognak találni. És hát ennek olyan veszélye is vannak, hogy esetleg belegabajodnak ezen hálókba. Nos, hogyha megnézzük a részleteket, hogy mire kell odafigyelni, vannak vöröslistás, védett fajok, mondjuk a madár irányelv második listáján található madárfajok, de hogyha jó az állomány, és gond nélkül szaporodnak, akkor ezekkel kapcsolatban nem annyira kell odafigyelni az ő helyzetükre. Hogyha erről két-három mondatot bevehetnénk a szövegbe, hogy itt milyen egyensúlyt lehetne így kialakítani. Merci. Je passe, il n'y a pas d'autres collègues qui veulent intervenir. Néha nincsen más, aki hozzá kíván szólni, akkor Moledo úrnak adom vissza a szót, mert őt szólították meg néhány témában. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a különböző észrevételeket és hozzászólásokat. Ami a az időkorlátokat illet, illetve hogy mennyi időt töltöttünk a szabályozásra. Próbálunk egyensúlyt elérni az administratív munka tekintetében, ami azt jelenti, hogy az átültetését el kell végezni egy szabálynak, egy rendeletnek, és azoknak a mm, az intézkedéseknek, amit pedig ez idő alatt nekünk magunknak kell elkészítenünk. Azt tudtuk, hogy van itt egy szervezet, és nagyon ambiciózus ágendával. Az elmúlt négy évben azt mondták, hogy ők maguk is bizonyos intézkedéseket kívánnak meghozni, ezeknek a legtöbbét meg is hozták. Választási lehetőségünk voltak között, hogy átültetjük, vagy pedig megvárunk várunk egy kicsit többet, addig, amíg egy koherensebb, átfogóbb, komplexebb intézkedési sor jön létre. Ezért úgy döntöttük, figyelembe véve a különböző erőfeszítéseket, amikkel egy rendelettervezet, egy jogalkotási javaslat elkészítése, hogy inkább várunk, jobb, hogyha várunk. És megvártuk, amíg egy konszolidált sora alakul ki a szabályoknak és rendelkezéseknek, és utána az egészet egyben végezzük el az egész átültetési munkát. Ami az észrevételemet illeti a 7-es és 8-as cikkekkel kapcsolatban, Nem volt semmiféle hátsó szándékom, csak azért mondtam el, hogy teljes legyen az átláthatóság, és részletesen beszámoljak önöknek arról, hogy tulajdonképpen mi is van a, a hátterében ezeknek a konzerváló intézkedéseknek. Elnök, köszönöm szépen, Moledó úr. Alineának átadom a szót, hogyha kívánja lezárni jó, hát akkor, kedves kollégák, a déli napirendet befejeztük, kimerítettük, mindenkinek jó étvágyat kívánok, és 15 órakor találkozunk, ugyanitt, ugyanebben a teremben. Ez nagyon jó. Ez a Moledo úr, ez indiai? Nem, De hát úgy beszél, mint egy indiai. Nem tud szegény nagyon. Hát spanyolok nem, nem tudnak más államzókat. De nem